Okay, guten Morgen. Ich brauche ein Fernglas, um Sie alle zu Akkor fel kell, hogy vegyem a... Kell egy távcső, hogy mindenkit lássak. Annyira távol ülnek tőlem. Akkor még egyszer mondom, teleszkóppal kellene dolgoznom, hogy mindannyiukat lássam. Akkor ezen megnyitjuk a mai ülésünket, de németül fogom folytatni. Napirend elfogadása. Van egy gond. A 11. napirendi pont az Alfonzi jelentéssel kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy ezt elhalasszuk, ugyanis hatalmas mennyiségű módosító érkezett ezzel kapcsolatban. Egyetértenek ezzel, hogy ezt egy később időpontban tárgyaljuk? Igen, tehát akkor a 11-es pontot a következő ülésre halasztjuk. És a napirend második pontja az április 22-23. ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Megkapták, ha megjegyzésük van, jelentkezzenek az ülés alatt, hogy ő, meg tudjuk változtatni. Én e, ész, litván, lett, Málta és svéd nyelven nincs ö, ö, tolmácsolás. Aztán a következők lennének a közleményeim. Sorra megtörtént a három oldalú perbeszéd a jogalkotási dossziékkal. Az egyik az oktatás és a sportprogram. Két ülés volt, kettő továbbire lehet számítani április 23-án, május 14-én találkoztunk, sikerült közeledni egymáshoz, és majd, hogy nem egyet értünk az oktatás, képzés, ifjúság és sport témakörben, a tanács is egyetért azzal, hogy megőrizzük az egyes programok nevét, van saját költségvetésünk az ifjúság számára, ami nagyon fontos volt, és ezt el is értük, a tanács kedvéért, és azért, mert a végén ez jobbnak bizonyult, hogy a céljainkat kicsit markánsabban határozzuk meg, és akkor így azokkal a fejezetekkel, amelyeket a tanács elfogadott, Erasmus, Comenius, Leonardo, ifjúságsport, ezeket így meg tudtuk tartani. Két gond van még, az egyik a név, az elnevezés kérdése, a program címe, neve, a második pedig, hogy a tanács a nagyon restriktíven értelmezi a Master Darlint csak két százalékát akarja biztosítani a költségvetésnek erre, E, e, ez nincs benne így expressis verbis a bizottság javaslatában, de ki lehet e, számolni. Tehát a mesterképzés számára az összön... Hát a mesterképzéshez a diákhittel kapcsolatban ez csak akkor működhet, akkor, hogyha még földrajzilag igazságos elosztásra is törekszünk, ha legalább 4%-ot kapunk, tehát 2%-kal el tudjuk ezt a projektet úgy, ahogy van, hantolni. És ami érdekes, hogy ezt a kölcsönt hitelt meg tudjuk tartani a mesterképzésben, és hát most folyik a harc a bizottsággal, illetve a tanácssal, hogy sikerüljön a 2%-ot megnövelni. Én azt szeretném, hogy legalább 3,8%-ot érjünk el. A tanács azt mondja, hogy takarékoskodni kell, a bizottság az csak végrehajtó, és csak 0,2%-ot spórolt meg, de a nemzeti ügynökségekre többet hagyott, tehát én most valószínűleg elértem azt, hogy a 3,4% meglegyen, és a bizottság 1,8%-on van, tehát ez lehet, hogy most nem érti mindenki, aki ebben nincs benne, de gyakorlatilag mindent elértünk, amit akartunk, és akkor ez a hitel rendelkezésre áll. Megnézzük, mit lehet ezen még módosítani de hát az irányokség alatt valószínűleg már semmit nem fogunk tudni csinálni. Lehet, hogy a címet megváltoztatjuk meg ezt a hitel konstrukciót, de az biztos, hogy nincs utalás arra, ugye, hogy milyen lesz a költségvetés, meg kell várnia még a Költségvetési Bizottság ezt megtárgyalja. Nagy problémát jelent továbbá, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, meg a végrehajtási jogi aktus. Ez horizontális probléma, nem csak a mi bizottságunk. Én nem tudom ezt megoldani, még ha akarnám is, akkor azt a parlamenti szabályokon kívül tehetném meg, de feltételezem, hogy szeptemberben fogunk csak tudni majd szavazni erről a kérdésről, de hát azért a tartalmat addig remélhetőleg sikerül tisztázni. Kreatív Európa ez a második informális trilógus tárgya volt március 25-én, és sikerült kompromisszumos szöveget, hát úgymond elfogadni. Nagy problémák egyébként nincs ezzel az anyaggal, és a következő párbeszédre május 30-án kerül majd sor. A problémák ugyanúgy, mint a többi esetben a költségvetéssel állnak kapcsolatban, és azt hiszem, hogy itt is csak később sikerül majd az ügyet véglegesen lezárni. Most ma szavazunk a kulturális fővárosokról, de hát ez is egy decíziós együttdöntési eljárás. Tehát, hogyha ma szavazunk, akkor azt hiszem, hogy szeptemberben tud ez majd <clears throat> véglegesíthető. Itt, hogy most végrehajtási vagy, vagy felhatalmazási jogi aktus, az most nem is annyira számít, ami a nagyon, hogy itt is kérdő, milyen hingewiesen, dass nach den Rechnung der Kommission bizottság számításai szerint már 5%-ot kurtítottak ezen a forráson az alap, az a Költségvetési Bizottságban alakul ki, 23%-os csökkentés az elmúlt évhez képest, amit előirányoznak. Ez tehát az állampolgársági, a citizenship programmal kapcsolatos. Hát ezek kis összegek, és aztán abból még 30%-at lecsípnek. Az önök nevében írtam egy levelet, Bőge és úr kollégáknak, akik a költségvetéssel foglalkoznak, és kértem őket, hogy figyeljenek már oda, mert nevetségesé tesszük magunkat, hát ezt a számot, ha ez megjelenik valahol, az azt jelenti, hogy abszolút nem vesznek bennünket komolyan. Nos, hát ennyi volt, amit el tudtam mondani, pozitív, negatív dolgokat, és a kávé az most nem lesz, sztrájkolnak. Akkor, hogyha ebben a teremben ülésezünk, akkor jogunk van a kávéhoz. Hány hely van itt ebben a teremben? 450 ülőhely. Tehát 450-szer kell kávét felszolgálni, ezt kis fizetik. Annak ellenére, hogy nem iszunk mi annyit meg. Úgyhogy ezt mindig meg kell nézni, előirányozni. Én azt mondom, ez 850 euró ülésenként. Nem rossz összeg, ugye? Na. Tehát tudom, hogy hol takarékoskodunk itt. Lehet, hogy nem szeretnek, de úgyis teljesen rossz itt a kávé. Helmut Kohl szövetségi kancellár ö, itt volt, és azt mondta, hogy ha megint ilyen kávét kapok, soha többet nem jövök ide. Én azt gondolom, Sokáig voltam a Bundestagban, hát mi soha nem kapunk ott kávét a német képviselők. Élivalóan, de én azt mondom, hogy vizet tegyenek ki, az egészséges, de kávé nem lesz, nem is egészséges, rossz, meg drága. Úgyhogy a főtitkárnak fogok írni, ugye megtudtam, hogy ma nem kapunk kávét, nem fogunk belehalni, de azt fogom javasolni, hogy spóroljon a parlament, és ezt a kávé hagyjuk abba. Lehet, hogy mérgesek lesznek rám, vagy nem, de úgy gondolom, hogy itt valóban lehet megtakarítani. Ha 850-et adunk ki eurót egy ülés alkalmával a kávéivásra, hát akkor inkább iszunk két üveg vizet. Úgyhogy köszönöm Megászki úr, a lengyelek egyetértenek, a többiek pillantása elég haragos, de ez úgyse jó ez a kávé, és íze nincs. Köszönöm a rend négyes pontja jönne. A növekedés és a foglalkoztás forrásét jelentő európai kulturális és kreatív ágazatok előtérbe helyezése Marik Teréz Sánchez Schmidt asszonyé a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Javasolhatnám, hogy az ilyen kis üvegek helyett, műanyag flakonok helyett kancsóba kapnánk a vizet, azzal is lehetne spórolni. Sőt, műanyag felhasználásunkon is csökkenthetnénk. Tisztelt kollégák, nagyon köszönöm a szót. A kreatív és kulturális ágazatokról fogok beszélni. Most egy olyan reggeli ülésről jövök, ahol az érintett ágazatok képviseltették magukat, és nagyon bátorító elemeket hallhattunk ezen ágazatok elősegítésével kapcsolatban a növekedés és foglalkoztatás területén, és ezek a fő kihívásaink jelenleg Európában. Tavaly az Európai Bizottság megjelentette javaslatát a kreatív és kulturális ágazatok előterjesztésére. Ezt én a KKA ágazatoként fogom rövidíteni. Tehát a kulturális és oktatási területek fényében én vagyok most az előadójuk, és meggyőződésem, hogy igen, komoly gazdasági potenciálja van ezen területeknek, és a foglalkoztatás területén is munkahelyeket teremthetnek. Ez rendkívül fontos most a jelenlegi válság idején. A kulturális aspektus mindig nagyon fontos szerepe volt a politikáinknak. Ezt mutatja az a tény is, hogy létezik Európában a kulturális kivétel, az exception kultúrál fogalma, Múlt héten csütörtökön a plenárison lehetőségünk volt arra, hogy az Egyesült Államokkal lehessen erről a területről tárgyalni, és nagyon fontos számunkra, hogy megvédjük ezt a területünket. Arról szavaztunk a múlt héten, hogy a kulturális ágazatot az Egyesült Államokkal kötendő megállapodásokból kizárjuk. 4,5%-át jelenti ez a terület a GDP-nknek, és kb. 8,5 millió szemét alkalmaz még ezen számokra visszatérek, nagyon fontos, hogy valós adatokkal dolgozzunk, hiszen különböző számok hall, számokat lehet hallani. Egy pillanat. Hogyha beszélnek angolul, akkor kérem üljenek le, mondja az elnökasszony a terembe betérő látogatóknak. Mari Terez. Köszönöm. Mint már mondtam, ezen ágazatok kreatív elemeket hoznak létre, és állandóan innovatív, dinamikus újításokat használnak a technológia területén, és a kultúra területén pedig ezt a területet használjuk fel arra, hogy Európa a nemzetközi porondon is egyre nagyobb visszhangot kaphasson, és valódi professzionális perspektívát is képvisel ez a terület. Természetesen az ifjúság területén rendkívül fontos ez a terület, ez az ágazat, és ezért megfelelő és vonzó lehetőségeket kell kínálnia azért, hogy a fiatalok a munkaerőpiacra térhessenek más gazdasági ágazatokkal együttműködésben, például az ITC és a turizmussal láthatjuk, hogy a digitális korszakba való áttérés és a nemzeti szinten való fellépés nagyon fontos a reform szempontjából. Meggyőződésem, hogy az Európai Parlamentnek valódi szerepe van abban, hogy hozzájárulhasson a megfelelő szabályozási környezet kialakításához és a nemzeti jogrendszerek közelítéséhez. Emlékeztessünk az Horizont 2020-as, az Erasmus és más programokra. Ezért javaslom, hogy a parlamentet bátorítsuk, hogy konkrét intézkedéseket hozzanak azért, hogy támogassák és, meg, és javíthassák a hozzáférést a finanszírozáshoz, hogy bővíthessük a piacot és a nemzetközi és ágazat közi megközelítést alkalmazhassuk. Hét kitűzés lenne fontos. Egyrészt, hogy megbízható statisztikával rendelkezzünk, hogy a fiatalokat vonzhassuk ezen ágazatokba, hogy támogathassuk a kreatív és kulturális ágazatokat megfelelő finanszírozással, lehetővé tegyük számára a digitális korszakhoz való alkalmazkodást, és a területi fejlesztést kihívásaira is tudjunk választ adni. Először is, ami a statisztikákat illeti, erről a reggeli folyamán is beszéltünk, ez attól függ a statisztikai kimutatás, hogy mire alapozzuk ezeket. Nagyon fontos, hogy minden ágazatra és alágazatra vonatkozóan rendelkezzünk adatokkal, arra vonatkozóan is, hogy a foglalkoztathatóság milyen az egyes ágazatokban, hogy milyen gazdasági értékük van, és az egyes tagállamok GDP-jében milyen szerepük van. Friss és megbízható statisztikára van szükség. Ez az egyetlen módja annak, hogy megfelelő európai eszközöket tudjunk kidolgozni, amelyek pontosan és megfelelően válaszolnak ezen ágazatok igényeire. A bizottság munkájában figyelembe kell vennie a hosszabb távú perspektívákat is azért, hogy ezt az Európa 2020-as célkitűzésekhez tudják igazítani. Struktúrált politikára van szükség, és konkrét megoldásokra, amelyek megfelelnek az ágazatok szereplőinek az elvárásainak. Ez csak akkor lehetséges, hogyha megfelelő a kommunikáció, abból a célból, hogy a kulturális kreatív ágazatok szerepét tudjuk előterjeszteni. Ki kell hangsúlyozni, hogy a foglalkoztatás területén nagyon fontos szerepük lehet, és a befektetők számára is vonzóvá kell ezt tenni. És az európai fiatalok számára is vonzóvá kell tenni az ágazatokat. Ki kell emelni, hogy az, ezen ágazatok az esélyegyenlőség területén is fontos szerepet játszhatnak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a tagállamokat meggyőzzük arra, meggyőzzük, hogy megfelelő politikákat alakítsanak ki. A képzés és gyakornoki programok területén. A vállalatokat kell bevonni ezen munkába azért, hogy lehetővé tegyük, hogy megfelelő legyen az egyensúly a képzési lehetőségek és a valódi munkahelyi lehetőségek között. Nagyon fontos kiemelni az oktatáshoz és kultúrához való hozzáférést már nagyon korán, és ez egész életen keresztül, és ezért teljesen támogatom a bizottság munkáját ezen területen. Harmadsorban megfelelő finanszírozással kell támogatni az ágazatot. Az elnök asszony nemrég említette, hogy költségvetési megszorításokat terveznek, mindenképpen mozgosítanunk kell ereinket azért, hogy megvédjük ezen költségvetéseket, rendkívül fontosak ezek a gazdasági fejlődés és a foglalkoztatás területén. A finanszírozás fontos terület vegyes forrásból, diversifikált forrásból megfelelő szintű finanszírozást kell biztosítani, megfelelő adópolitikával és vonzó megoldásokkal hiszen például a kulturális területen az ilyen jellegű kivételek rendkívül fontosak. A strukturális alapokból van erre lehetőség, finanszírozási lehetőség. Tehát a bizottságot kérjük, hogy könnyítse meg a szereplők hozzáférését ezen finanszírozásokhoz. Negyedsorban a, a digitális korszakhoz való igazodást kell lehetővé tenni. Nagyon gyakran beszélünk ezen kérdésekről. Az elmúlt években ezen ágazatok ágazati fejlődésen mentek keresztül, és nyitottak a digitális lehetőségekre. Ez rendkívül fontos kereskedelmi lehetőségeket, ugyanakkor kihívásokat is jelent az ágazat versenyképessége szempontjából. Modern, kiegyensúlyozott rendszerre van szükség a szerzői jogok védelmében, amely lehetővé teszi, hogy a jogtulajdonosok megfelelő jövedelemhez jutnak, és a lehető legtágabb szinten teszi ez lehetővé a kulturális javakhoz való hozzáférést. A nemzetközi területen való fellépés szintén fontos kihívás. Tehetségeink kreatív potenciálja lehetővé kell, hogy tegye az európai vállalatok versenyképességének javítását nemzetközi szinten is. Ezen kívül fontos, hogy az egyes területeken megnézzük, hogy hogyan lehet létrehozni ezen kulturális és kreatív értékeket. Ezen ágazatokat helyi és regionális szinten is támogatni kell. Nagyon fontos a területi, helyi politikák szerepe. Ez jelenthet megfelelő ráhatást arra, hogy javíthassunk az ez, ezen területen kialakult helyzeten. Nagyon jó lehetőség ez arra, hogy a kultúra mindenki számára hozzáférhető létét lehetővé tegyük, és a mi felépésünk természetesen attól is függ, hogy milyen energiával alakítják ki a megfelelő szabályozási keretet, és nagyon fontos, hogy megvédjük az Európai Unió és a tagállamok közötti együttműködést. Köszönöm a figyelmüket, és nagy figyelemmel hallgatom a válaszokat és a megjegyzéseiket. Köszönöm szépen. Merci, Marie-Thérèse. Köszönöm. Mari Terez. Dziękuję bardzo. To jest, e, to jest bardzo ważny raport. Uważam, że on jest e, specjalny. Ez egy rendkívül fontos jelentés. Véleményem szerint főleg most, amikor a költségvetésről kell dönteni, olyan időszakról van tehát szó, ahol számos tagállam vizsgálja a pénzügyi keretet, és ezért a jelentésből világossá kell tenni, hogy a kreatív szektornak nagy jelentősége van a gazdaság számára. Egy néhány elemet szeretnék hangsúlyozni, ami szerintem kiegészítésképpen még szerepelhet. Az egyik az, az hogy célzottan használjuk fel az európai forrásokat, mint például az a Horizon 2020-as programot. Ez egy olyan program, amely az innovációt szolgálja, és ez természetesen vonatkozik a kreativitásra és a kreatív innovációra. Így tudjuk biztosítani azt, hogy az ágazat fejlődése biztosítható legyen az innováción keresztül is, és természetesen meg kell még említeni a műszaki eszközök, a digitális kreativitás témáját. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Más területekkel a nyelvek is ide tartoznak, tehát azt hiszem számos ága van ennek a kérdésnek, amit támogatni kellene. A másik, amit külön kiemelnék, az a szociális alapkérdése. Itt vannak átképzési források, és a szakképzés támogatására is van itt lehetőség különböző szektorokban, és éppen ami a kulturális szektort illeti, ott ezeket a forrásokat fel lehetne használni azon emberek érdekében, akik ebben az ágazatban dolgoznak. Ugyanis akik itt dolgoznak, azoknak is meg kell barátkozniuk a digitális technikával, alkalmazkodniuk kell a napjaink tendenciáihoz. Aztán meg kell említeni a strukturális alapokat, itt hitelekről beszélhetünk, vállalatoknak nyújtott támogatásokról, induló vállalkozásokról, start-up vállalkozásokról, és ezek természetesen elképzelhetők a kulturális területen is. Vagyis világosan látni kell, hogy az ágazat támogatása számos területen valósulhat meg, és mindenhol fontos. Aztán egy saját témát is hadd vessek fel, az európai mozik és filmek szerepe. Nagyon nehéz helyzet alakult ki, hiszen a mozik 80%-át, több mint 80%-át időközben digitalizálták, de vannak még hagyományos technológiát alkalmazó mozik, ott hiányzik még ez a háttér, és adott esetben ezeket be is kell csukni. Ezek a kisebb településeken lévő mozik, akik a digitalizáció költségeit nem engedhetik meg maguknak, hiszen a probléma az, hogy napjainkban a legtöbb filmet már csak digitalizálva lehet bemutatni, és észszerű lenne itt európai eszközöket rendelkezésre bocsájtani, európai forrásokat, hogy mindenki befejezhesse a digitalizálást. Ez sok millió ember számára jelenti, hogy megmarad a mozia, hogy el tud jutni moziba, és szerintem ebben a jelentésben ezt szerepeltetni kellene. Hiszen Nehéz helyzetben vannak az említett mozik. Én nagyon nagy figyelemmel kísérem ezt a kérdést, két éve aktívan figyelem a fejlődést ezen a területen, és szerintem a tagállamokat, a tanácsot erre kellene késztetni. Köszönöm. Köszönöm. Petra Kamerévert. Köszönöm szépen. Marie Terez, köszönöm neked is személyesen. Azt hiszem, hogy az előterjesztéseddel kiválóan nyitottál. Azt hiszem, hogy tényleg a legfontosabb problémákra mutatsz rá itt, amelyekkel itt Európában szembesülünk a kreatív gazdaság területén. Két aspektus szeretnék én is felvetni, Piotr egyébként említette is az egyiket, a strukturális alapokból való támogatás kérdését. Sikerült a kultúra és a kreatív gazdaság területét hogy úgy mondjam, itt a szakbizottsági szinten kiragadnunk, és egyértelműen felvetettük ezt a témát, és szerintem a további tárgyalásokon arra kell figyelnünk, hogy a kulturális és a kreatív terület ne vesszen el a strukturális alapoknál. Az egész vita a többes költségvetési keretről folyik, és hát úgy tűnik, hogy a kultúra, a kreatív ipar az a terület, ahol a legnagyobb veszélye van annak, hogy a regionális támogatásból, a strukturális alapokból kiesik ez a terület. Hangsúlyoznunk kell ezért, egyébként a jelentés ezt meg is teszi, hogy sokan ezt nem is tudják. Tegnap például megtudtam, hogy Hamburgban az összes foglalkoztatott 8%-a a kreatív ágazatban dolgozik, vagy a, és a kulturális ágazatban. Vagyis hát látjuk, hogy itt munkahely potenciállal is szembesülünk gazdasági potenciál, ami igenis versenyképes a nagyipari termelésekkel, de hát ez sokak tudatáig még nem jutott el sajnos. Egy másik terület, ahol nagyon sajnálom, hogy az Európai Bizottság nem szólt erről, pedig fontos ez a szociális helyzete a kreatív ágazatban dolgozóknak, a művészekről beszélünk és egyebekről. Itt ö, olyanokról beszélünk, akik teljesen önállóak, egyedül dolgoznak bizonytalan szerződések keretei között, időszakos szerződések között nincsen megfelelő szociális védelmük, TB-jük hiányzik, a kreatív iparban dolgozóknak nincs lehetőségük arra, hogy megfelelő biztosítást kössenek, egészségbiztosítást, munkanélkül biztosítást, stb. A bizottság ezzel egyáltalán nem foglalkozik. A anyagában, és szerintem ez nagy probléma, és erről beszélnünk kell, hogyha a kulturális és a kreatív gazdaság fejlődését említjük az Európai Unióban. Bizony foglalkoznunk kell azzal is, hogy számos művész egyrészt nagyon keveset keres, a kevés pénzből kell élnie, és másrészt a klasszikus biztosítási rendszerek, alapvető biztosítások, stb. is hiányoznak, és nem kapnak megfelelő biztosítást, biztosítékot arra, hogyha nem műk, arra az időszakra, ha munkanélkülé válnak, vagy éppen nem jól működik a vállalkozásuk. Itt szerintem észszerű lenne egy kicsit sűríteni az anyagot, és felszólítani a bizottságot, a tagállamokat, és hogy igenis figyeljenek erre, gondoskodjanak arról, hogy az ezen a területen dolgozó foglalkoztatottak is megfelelő szociális biztonságot élvezhessenek, és ne azonnal alakuljon ki szükséghelyzet, ha éppen nem jól működik valami, egy üzleti modell nem igazán szerencsés. Vagyis arról beszélek, hogy ezt a szociális dimenziót, a, nagyon sokan vannak, mint mondtam, ezen a területen foglalkoztatottak, a bizottságokkal, velük nem foglalkozott igazán, akkor mi hívjuk fel a figyelmet. Köszönöm szépen. Migálszki úr. Köszönöm szépen. az árnyék előadó Emma Clark, aki nem tudott eljönni ma, és azt kért, hogy egy néhány dolgot mondjak el én a mai napon az ő nevében. A kulturális ágazatnak óriási jelentősége van gazdasági szempontból is Európa számára, ezt az Európai Bizottság egyébként külön hangsúlyozza is. A digitalizálás kérdése megint csak felmerül, hiszen, mint már hallottuk, ez a globális piacokhoz való hozzáférést biztosítja bizonyos területeken. A kérdés ezért az, hogy melyek azok a feltételek, amelyeket mindenképpen meg kell teremteni, ha azt akarjuk, hogy a kulturális ágazat fejlődjön. A lokális, a helyi és a regionális fejlődés az, amit szeretnénk még kiemelni, Mindenek előtt a helyi és regionális kulturális politika az, amelyel foglalkozni kell, és ezt nekünk hangsúlyozni illene. Kritikusan azt szeretnék még megemlíteni, hogy a jelentésből a kis és középvállalatok hiányoznak, a kulturális területen működő ilyen vállalkozásokról van szó. Bár tudni kell, hogy ez egy olyan ágazat, ahol a kkv knek óriási jelentőségük van. Ezt eh, alá is kellene húzni a jelentésben. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos, elengedhetetlen feltétele a kulturális és kreatív ágazat fejlődésének, tehát a kis és középvállalatoknak itt helyük van, tehát ez lenne egy apró kritikus megjegyzés. Köszönöm szépen, elnök asszony. itt Tereznek először is gratulálni szeretnék. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kihívásokat elmondta, megemlíti, el is magyaráztam most, a a kreativitás a kultúra területén szembesülünk. Most valami olyat szeretnék mondani, amely minden témára vonatkozik itt a szakbizottságban. A kultúra, ugye a tagállami kompetencia jó részt, korlátozott a mi hatáskörünk ezen a területen. Számos államban a régióknak van jelentős kompetenciájuk, úgyhogy mi túl sokat nem tudunk itt tenni. Ennek ellenére, amit viszont tenni tudunk, azt meg is kell tennünk. Az egyik nagy probléma a finanszírozás úgy általában. Gazdasági válság idején, hogyha a költségvetésekkel takarékoskodni kell, hát először mindig a kulturális költségvetéshez nyúlnak hozzá. Szerintem ez valamennyi tagállamban, valamennyi régióban így történik amennyiben a régióknak van kulturális hatáskörük. Ezért azt gondolom, hogy komolyan kell vennünk a témát. statisztikák is szóba kerültek az imént. Rá kell mutatni, hogy a GDP-ben milyen szerepet játszik a kultúra az egyes tagállamokon belül, amit Petra is mondott, hányan dolgoznak ott, hány munkahelyet teremtenek a kultúra világában ez rendkívül fontos, hogy ezt statisztikailag alátámasszuk, mert úgy gondolom, hogy a legtöbb kormány nem igazán foglalkozik a kultúrával, őket a gazdaság érdekli. Nekünk viszont a feladatunk az, hogy a kultúr, hogy megmutassuk, hogy a kultúra is egy potenciális ágazat. Aztán a strukturális alapok kerültek még szóba, ez az én szememben is nagyon fontos, ez az Európai Bizottság hatásköre, és megfelelően kell ezt elrendezni. Két témára szeretném felhívni a figyelmet, a mecenatúra kérdését fel kell vetni, hiszen forrásgyűjtésnél ez elengedhetetlen, de ez a kutatásnál is így van, a sport területén is így van, számos más területen. Tudom, hogy ez nehéz, és igazából nem az Európai Bizottság hatásköre, de talán iránymutatás szintjén mégiscsak ajánlhatnának valamit, hogy a tagállamok megértsék ennek a szektornak a jelentőségét. Másrészt pedig megfelelő adózási rendszer, amit még meg kell említeni, hiszen a kultúra világában ennek nagy szerepe van. Azzal is egyetértek, amit Migalski kolléga mondott, Igenis, a szerzői jogokat is fel kell vetni, a szellemi tulajdont, a kultúra van dolgozók, a kreatívak számára el kell ismerni. Aztán a következő téma a kkv szerepe. Ugyanis a vállalkozások a nagy többsége kis és középvállalat ezen a területen. Thomas, mondja. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Sanchez Smith kollégának rendkívül érdekes munkáját. Azt hiszem, hogy azt kimondhatjuk, hogy három közös megállapításból indulhatunk ki. Az első az, hogy a gazdasági aspektusokat ebből az ágazatból figyelembe kell venni. Ugyanis ha nem sikerül kihasználni a szektort a, potenciál, a benne rejlő potenciálhoz képest, harmadsorban pedig hogy kapcsolat van a szektor és egyéb gazdasági ágazatok között, területek között a technológiában. Ez azt eredményezi, hogy ennek a jelentősége stratégiainak mondható. Ha ebből indulunk ki, akkor meg kell próbálni Európában ezt a tevékenységet megszerkeszteni, strukturálni, és éppen ezért szeretnék egy prioritás listát összeírni, amelyel meg kell kezdeni a munkát. Az első lépés ugye a prioritásoknál az lenne, hogy megnézzük, hogy milyen potenciált rejt magában a szektor gazdaságilag mit tud segíteni, de hát ezt elmondta az előttem szóló kollega is, ezt a potenciált ismerté kell tenni, megfelelő adatokkal kell rendelkeznünk, és ennyiben azt hiszem, hogy struktúrálni kell, egy megfigyelő központot kell létrehozni, adatbankot felállítani. Amikor kultúráról, kreativitásról beszélünk, akkor termelésről, terjesztésről is szó esik. Ezek nemzeti tevékenységek, itt gyakran megjelennek a nyelvi korlátok, és el, a, a globalizáció val szemben ez komoly ö, ö, hátrányokat jelenthet. Harmadsorban az is elhangzott már, hogy a humántőke is fontos, ugyanis olyan vállalatokról van szó, amelyek mindenek előtt az emberek tehetségére támaszkodnak. Az emberi munkára, a képzés, oktatás, különösen fontos számokra, és azt is tudjuk, hogy a képzés ezen a területen, a kultúra kreativitás terén néha egy negatív imidzset mutat, és ő semmiképpen sem felel meg a benne rejlő potenciálnak. Tehát, hogyha egy fiatal azt mondja a szülének, zenész szeretnék lenni, vagy rajzoló, vagy képregényeket akarok rajzolni, akkor azt mondják a szülő, nem azt mondják, hogy ó, csodálatos jövőd lesz. Mást mondanak. Úgyhogy valamit tenni kell annak érdekében, hogy ennek az imázsát javítsuk. És párhuzamosan ezzel szükség van egyéb intézkedésekre a képzés területén, hogy a kreatív szakmákat támogassuk nem mindenről van szó, de nagyon sok európai országban még ilyen arhaikus struktúrák uralkodnak, és nem kapcsolják be az új technológiát a kreatív területekre. A negyedik pont, Ébert kollega már elmondta ezt, hogy milyen fontos a struktúraváltás, a szerkezetváltás, a szociális szempontokat is figyelembe kell venni, olyan szakmákról is szó van, ahol a szociális helyzet nagyon érzékeny, és itt mindenképpen ennek az új struktúrának a keretében többet kell tenni a szakmák biztonsága érdekében. Aztán még szerettem volna szólni néhány szót arról, hogy hogyan lehet a finanszírozási projektet kialakítani, itt mindig felmerül ugyanaz a probléma. Mégpedig az, hogy hol találjuk meg a szükséges forrásokat. Itt nagy gondok vannak, ezt mindenki ismeri. És itt nem mindig ismerjük egymást, a bankok sem, a kockázatokat nem tudják jól megítélni, tehát több ismeretre, információra van szükség, mert ha ezeket a projekteket megfelelően tudjuk finanszírozni, akkor ez gazdaságilag is jól képviselhető lesz, és kialakíthatók a megfelelő képességek. Ezek nagyon fontos szempontok, van még valami ebben a szektorban, ami akadályozza a forrásokhoz való hozzájutást, ez pedig az, hogy nagyon-nagyon sokat változik a munkatársak állománya, nagyon nagy a fluktuáció, aztán van egyfajta hitel, garancia ebben. Az Európai Uniónak tehát ezen az úton kell járni, a forrásokat biztosítani kell, azután a fiskális szempontok a kultúra területén, kulturális termékek területén, ezek nem normális árucikkek, a kulturális javak. Például gondoljunk a szerzőjogra. Még valami fontos nekem prioritásnak tekintem. Ez pedig a különböző nyilvános, a közakciók, és ez a piac szabályozását is jelenti, a fiskális szabályozásokat. De természetesen lehetővé kell tenni, meg kell könnyíteni a kreatív alkotást. Aztán ott van a termelés, a kultúra, az nem függhet csak a piactól. Bizonyos szempontokat, területeket nem lehet rentábilisan alakítani, és azt is látni kell, hogy melyek a húzóágazatok, amelyek fontosak a piacon, a közszolgálatban. Azt is be kell vonni a megfontolásokba, és meg kell nézni, hogy mit tehet az Európai Unió. Ezek a szektorok nagyon komoly változásokkal küzdenek a globalizáció, a technológia fejlődése kapcsán, és ezt mindig szem előtt kell tartani, nem szabad lemaradni, ezt sokszor elfelejtik, de nem szabad, nagyon kemény verseny folyik ezen a területen, a szerzők és a forgalmazás területén is. Még annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jónak tartanám, hogyha a helyi és a regionális fejlődés is megfelelően érvényesülne, ugyanis ez kulcsa lehet a sikernek ezen a területen, és a regionálnál és az önkormányzatok nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjanak akkor, amikor új tehetségeket fedeznek fel, ez a statisztikákból is kiderül, tehát nagyon komoly potenciál rejlik még ezeken a területeken, és azt hiszem, hogy a helyi aktivitást. Nagyon fontos a kultúra szempontjából meg kell szüntetni azokat az akadályokat, amelyekkel szembesülnek a kultúra képviselői. Köszönöm szépen, Tomá asszony, és akkor most a bizottság kapja meg a szót, ha van itt képviselője. Igen. Igen, önné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a raportőrnek is ezt a jelentéstervezetet üdvözöljük, és számos fontos kérdést vet fel nagy megelégedésünkre a bizottság a közleményét is figyelembe vették, a készségek, képességek alakítását, a finanszírozást és a digitális átállás kihívásait, valamint a regionális fejlődést. Azzal kezdem, hogy tisztázni kell valamit, mégpedig a, a kommunikáció, a közlemény hatája. Nagyon jól kell ezt megérteni. Ez a közlemény 2012. szeptemberében jelent meg, ez egy stratégia rövid és hosszú távú célokra. Rövid távúak, akciókat sorolnak fel, ezt koordinált módon kell megvalósítani a különböző bizottsági szolgálatoknak. És a közlemény elfogadása óta több mint 60 különböző akció valósult meg, és meg vagyunk győződve, hogy az eszközök koordinációja lehetővé teszi ezt majd a következő pénzügyi tervben is. Másrészt ott van a hosszú távú stratégiai célok ö, csoportja, ez a kultúra, a kreatív szektor, és ez az Európa 2020-as stratégia része. A közlemény felszólítja a tagállamokat, hogy olyan stratégiát alakítsanak ki, amelyek multilaterálisak segítség elő az innovációt, és alakítsanak ki tagállami fejlesztési terveket, stratégiákat. Ez számunkra fontos, ezt nevezzük mi stratégiai tervezésnek a kulturális és politikai szektorban, és nagyon szorosan kapcsolódik ez pragmatikusan az új kohéziós politikához és a következő pénzügyi tervezési időszakra. <clears throat> Fontos, hogy legyen egy fórum az érintetteknek a kulturális és a kreatív szektorban ismerjék meg a munkát a 2011-14 között, mi történt, ez nagyon komoly szerepet játszik, a legfontosabb a koordináció, ez a kulcs eleme az együttműködésnek. A platform és a, a potenciál, ami a szektorban rejlik, az 2008-ban már felismerésre került, több mint 40 szervezet foglalkozik ezzel, és ezek nagyon aktívak voltak, ajánlásokat is kidolgoztak számosat. De a strukturális párbeszéd az érintettekkel és a nyílt koordinációs módszer ez még nem került értékelésre, majd az értékelés során meg kell nézni, hogy a megerősített együttműködés nem hozna-e nagyobb eredményt. A pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés. Mi nem finanszírozásról, hanem forrásokról beszélünk, és itt nagyon fontos a, a komplementaritás ezzel kapcsolatban. Természetesen kétfajta eszköz van Egyrészt ugye ott vannak a garanciális eszközök, erről már esett szó, és ez megkönnyíti a privát finanszírozáshoz való hozzáférés, és különböző vagyonokhoz. Aztán ott van a kreatív Európához rendelt facilitások, de ez már a kis és közép vállalatokat is érinti, ezt is említettük már ma és az a facilitás, ami a 2020-as horizonton jelenik meg. Azután lesznek különböző támogatások a vállalkozók számára a kulturális és kreatív területen, a vegyes finanszírozást is fontosnak tartjuk azonban. A támogatás az nem érthető, az nem csak pénzügyi kérdés. A tagállamoknak, az EU-nak feltételeket is kell teremteni a munka számára, és ez túlmegy a pénzen, a forrásokon. Ez megfelelő szabályozási keretet is jelent, és ez egy rendkívül fontos kérdés, ez felmerült ma többször. A tervezet jó példa az IP ra a szellemi tulajdon jogokra, tehát ezért fontos a konzultáció az érintettekkel, és a bizottság közleménye is említi, hogy a jogi keretek felülvizsgálatának folyamata a szellemi tulajdon jogok területén szintén folyik. A nemzetközi aspektusokat illetően röviden felhívnám a figyelmet a nyílt koordinációs módszerre, ez egy ilyen ex post stratégia. A csoport jó példával szolgál a tagállamokban, szóval ez egy ilyen ex post stratégia a kulturális termékekre, rendkívül fontos ez. Fontos látni, hogy hogyan tudunk egymástól tanulni hogyan tudunk ellenállni a kínai nyomásnak például, vagy Dél-Korea, vagy Indiából érkező nyomásnak, ezek rendkívül ő orientálódnak ebbe az irányba. Az utolsó kérdés. Van egy téma, ami különösen fontos számunkra, ez pedig a külön, az egyes szektorok közötti jótékony, megtermékenyítő hatás és a közélet egyéb területei között. Ebben a kontextusban gondolkozunk a spillover hatásról is, a kultúra és a kreativitás területén erről is hallottunk már, és ezt ki lehet alakítani a jelentésben is. Meg kell világosan fogalmazni, hogy a közéletet hogyan lehet befolyásolni a kulturális és kreatív szektorokkal. Strukturális alapok nagyon-nagyon fontos. A tagállamok most készítik el az operációs programjaikat. Ez fontos időszak, meg vagyunk győződve, hogy ez a helyes megközelítés biztosítja, hogy a kultúrába tett befektetéseket nem lehet kizárni a stratégiai programokból Ebben a kontextusban üdvözöljük azt a véleménytervezetet, amelyet a Regi Bizottság készített. Még egyszer köszönöm a raportőrnek a munkáját. Ennyi. Igen, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, nagyon informatív volt, és köszönöm külön ezt a hozzászólást, mert ez egy jó betekintést adott arra, hogy milyen munkát végeznek, és hogyan dolgozzák be, hogyan dolgozzák fel mindazt, ami az elmúlt időszakban történt. Köszönöm, ez nem mindig van így. Migázki úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon röviden annyit szeretnék elmondani, hogy a legtöbb elhangzott információval egyetértek, és a bizottság képviselője felé fordulnék. Szeretnék egy valamit elmondani ami a nyilvános kommunikációt illeti, tehát a bizottság képviselőivel való kommunikációt illeti, el kell kerülnünk, hogy azt mondjuk, hogy Kína lenne a követendő példa, különösen a kultúra területén. Egyetértek, valóban nagyra értékelhetjük a kínai gazdasági előrelépéseket, de nem olyan demokráciáról van szó, amely jól bánna a polgáraival. Egy olyan országról beszélünk, amely rendkívüli módon elnyomja a polgárokat, amely megsérti a saját polgárainak a jogait. Éppen ezért azt gondolom, hogy erre emlékeznünk kell, és a bizottságnak is emlékeznie kell, amikor nyilvánosan beszél Kínáról. Magánszinten persze másként is beszélhetünk Kínáról, de azért én szeretném, hogyha nem így fogalmazna nyilvánosan Kínával kapcsolatban. Elnök, valóban. Csak a kreatív gazdaságról esett szó. Ezt pont úgy látjuk, mint önök. Itt arról van szó, hogy meg kell nézni, hogy Kína hogyan segíti a kreatív gazdaságot, és meg kell próbálnunk, hogy valami ellensúlyt teremtsünk. Ez elég nehéz feladat, hogyha jól hallottam, amit a bizottság mondott, akkor aláhúzták, hogy a strukturális alapok itt egy nagyon komoly szerepet játszanak, mindig is azt játszottak. De sajnos a strukturális alap előterjesztésében a kultúra szó fel sem merül. Nekünk kellett közbelépni, hogy ez megtörténjen remélhetőleg. Tehát nem feltétlenül van az úgy, ahogyan elmondta, a bizottság az elején ezt még nem egészen így látta, de remélem, hogy a mi ügyünket képviselik majd, és a kultúra bekerül a strukturális alap által támogatott célok közé de említetted ezt, és mások is a regionális bizottságban, akkor Mári Teréznek adom meg ismételten a szót. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak igen konkrét javaslataikért. Doris, igazad van, valóban hálás köszönet a bizottságnak a nagyon konkrét javaslataiért és iránymutatásaiért. Rendkívüli módon aggaszt engem, hogy mennyire van kapacitásunk arra, hogy konkrétan javasoljunk megoldásokat, amelyeket valóban végre is lehet hajtani, és valós hatásai lesznek ami a strukturális alapokat illeti, ennek valóban jelentősége van, rendszeresen beszélek erről, és azért küzdök, hogy a kultúra területén megfelelő szerepet kaphasson. A, a Regi Szakbizottságban is beszéltünk erről, és benyújtottam módosítókat azért, hogy figyelembe vehessék a kulturális ágazatot is a strukturális alapokban. És a szakbizottságom sok tagja frakciótól függetlenül támogat ebben. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki rámutatott arra, hogy a strukturális alapoknak milyen jelentőségük van. Valóban ez valódi lehetőséget képvisel, hiszen 300 milliárd eurós strukturális alapról van szó. Ez valóban a helyszínen nyújthat támogatást. Nagyon fontos, hogy erre a célra fel is használjuk. Többször elhangzott, hogy milyen fontos szerepe lehet a kreatív és kulturális ágazatoknak a gazdaságban a helyi területi szinten is. Tehát nagyon fontos, hogy a helyi képviselőinket meggyőzhessük, akik az operatív programokat létrehozzák, hogy vegyék figyelembe a kultúrát. A kultúra ne csak egyfajta mellékes terület legyen a vállalatok fejlődése szempontjából, nem. A kultúra valóban fontos szereplője a gazdaságnak és a fejlődésnek. Ezt ki kell mondanunk, és, és többször meg kell ismételnünk. Egyebek között gyakran bevonnak minket olyan projektekbe, amelyek a strukturális alapokra vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy mi is hozzájáruljunk ahhoz, hogy egyre nagyobb értéket képviseljen ez az ágazat. A szakbizottságunk hatáskörén belül nagyon fontos, hogy ösztönző eszközöket tudjunk kidolgozni ezen területen, de azt gondolom, hogy ez már létezik. Izabel Tomá is kitért rá, hogy valóban fontos megfelelő szakképzést kialakítani, amely a legtöbb tagállamban még nem kap megfelelő szerepet, hiszen a kulturális képzés egyfajta mellékes képzésként van meg a köztudatban. Nagyon fontos, hogy gazdasági szempontból is megfelelő jelentőséget kapjon a kulturális ágazat. Együtt kell velük működnünk és már most is vannak olyan struktúrák, amelyek az értékét kidomborítják ezen ágazatnak. Mindenképpen ezeket ismerté kell tennünk. Ezen kívül feljegyeztem, hogy a gazdasági területen agályok vannak azzal kapcsolatban, hogy a KKV-kre milyen hangsúlyt fektetünk. Valóban rendkívül fontosak a kis és középvállalatok, néha alvállalkozóként, de mindenképpen nagyon sok munkahelyet képviselnek. Fontos, hogy közvetlen pénzügyi támogatást nyújthassunk nekik, másrészt pedig közvetett módon a bankok garanciáin keresztül, vagy a különböző mérnöki megoldások lehetővé tételével, és nagyon fontos a PPP megoldások keresése is a finanszírozásban, és így közvetett módon is hozzájárulhassunk ezen finanszírozáshoz, és hát persze küzdenünk kell azért, hogy alacsonyabb szinten adóztassák meg a kulturális javakat. Ami pedig az alul kihasználtságot illeti, ezzel kapcsolatban fontos, hogy nagyobb láthatóságot tudjunk létrehozni a kulturális ágazatok szempontjából. Fontos, hogy tudjuk azt, hogy nem ugyanolyan javakról van itt szó, mint a többi gazdasági javak területén, és ezért nagyon fontos, hogy külön támogassuk őket. A bizottság elmondta, hogy milyen hosszú távú célkitűzéseik vannak, valóban a tagállamokat fel kell kérni arra, hogy megfelelően egészítsék ki ezen támogatásokat, és valódi stratégiát alakítsanak ki ezen ágazatokban, a kulturális ágazatokban. És még egyszer elmondanám, de azt gondolom, hogy a bizottság ezt már jól tudja, hogy rendkívül fontos, hogy valódi adatbázissal rendelkezzünk, valódi adatokkal, amelyek alapján fel lehet mérni ezen ágazat jelentőségét, és így növelni a láthatóságát hallhattuk, hogy a bizottság figyelembe veszi a közvetett hatását ezen kulturális ágazatnak minden más gazdasági területre, ami a munkahelyteremtést, a szociális értéket és a kompetenciák és a kapacitások értékének javítását illeti azon túlmenően, amely a többi ágazatban létezik az oktatás területén. Az utolsó terület, amelyről a bizottság és Migelszki úr beszéltek, Kína kérdése. Több szempontból is figyelembe kell vennünk Kína jelentőségét ezen területén. A gazdasági modellek szempontjából, de a másolás és a kalózkodás szempontjából is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a kínai fejleményekre, hiszen figyelnünk kell arra, hogy mennyire lehet értékelni a támogató intézkedéseket a szerzőjogok védelmében, hiszen itt fel tudunk lépni. Tegnap Michel Barnier a Krím szakbizottságban ezen területekkel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy a bizottság is tudja ezt, mindenképpen konkrét intézkedésekre, védőintézkedésekre van szükségünk. Köszönöm. Köszönöm, Mari Terez. A Finnweisen Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az itt hangoztatott kívánságok közül néhány a Creative Europe új programjában eh, hát már írásosan, írásba foglalva szerepel, például az adatbázis témája. Azon gondolkodunk, hogy ezt az audiovizuális kuratóriumra bízzuk-e, de hát itt az Európa Tanács és az Európai Unió között kell ezt tisztázni egyenlőre. Ezt egyébként tartalmazza a szöveg is. Előtt az Európa Tanácson kell beszélni, amúgy nem megy a dolog. Tehát meg kell nézni, hogy van-e ilyen szándék egyáltalán. Ez egy vita a trilógus keretei között egyébként. A második pont a kreatív gazdaság Hamburgban 8% most hallottuk, hát Kölnben valami hasonló arányt ér el, aztán gondolom, hogy Münchenben is hasonló a helyzet, ez három fővárosa a filmnek és a kultúrának, nem Berlinről beszélünk, ez a három város, amit említettem Németországban, és hogyha a szerzői jogról is beszélünk, ha ezt nem elég alaposan vizsgáljuk és nem állítjuk megfelelő irányba, akkor a kreatív ágazat alapja csúszik el, ezért mindkét dolgot együtt kell végig gondolni. Aztán a kis és középvállalatok kérdése, hát ez szó szerint nem szerepel a szövegben. Azt kérem, hogy legalább a kreatív gazdaság finanszírozásánál helyezzük el a KKV-t. A gondolat persze benne van, csak jó lenne, ha a szó is bekerülne. A Creative Europe esetében is verbis szerepel, nem árt, hogyha KKV szó is szerepel. Most van egy kis gond valamennyiünk számára. Csütörtök délig le kell adni a módosítókat, nem azért, mert ennyire arcátlanok vagyunk, hanem ilyen szabályaink vannak. Itt a mandátum vége felé járunk, jövőre lejár a mandátumunk, ezért gyorsabban kell dolgozni. Tehát most csütörtökön 12 órakor, holnap után a módosítóknak meg kell lenniük. Egyébként mm, valamennyi nyelven rendelkezésre áll az anyag, már hosszabb ideje nem, le- nem lehet ez probléma, és már itt ez egyébként szinte mindent elmondott, lefedett. Ami még hozzájön, az holnapig, holnap utánig el lehet intézni szerintem. A napirend ötödik pontja következett az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása 2010-2012 között. Georgios Papanikolaou igyekezett elkészülni az anyaggal is. Ma halljuk, hogy mire jutott. Eh, thank you, Madam Chairwoman. This report comes... Köszönöm, elnök asszony. Ezen jelentéssel a bizottság közleményére reagálunk, amely az EU első munkaciklusára vonatkozik a fiatalok politikája területén. Három évvel ezelőtt készült el egy tanulmány ezen a területen. Az első ciklus végéhez értünk, és ezért kell most az előre haladásról jelentést tennünk. Nos, ez a jelentés kicsi késéssel érkezik. Az első eszmecsere a szakbizottságunkon belül ö, tavaly ősszel volt, mivel egy másik szabálybizottsággal vita alakult ki arról, hogy a 15-ös szabály alapján ki az illetékes, mivel ezen vita elhúzódott, és a fordítása nagyon rövid idő áll csak rendelkezésre a korábbi jelentéshez képest. Remélem, hogy a kollégák és az árnyék jelentéstevők figyelembe veszik majd ezt. Tisztelt kollégák, tudjuk, hogy a fiatalokra való kihívás most az Európai Unió menetrendjén szerepel. Üdvözöljük a múlt heti tanácsülést, hogy júniusban egy külön ülést a fiatalok kérdésében fognak tartani. Rendkívül aggasztó kérdésről van szó, de más terület, például az oktatási rendszerek javítása, a megfelelő finanszírozások felhasználása szintén fontosak. Nincsen megfelelő részvétel, ez továbbra is aktuális kérdés, szintén nagyon fontos aspektusok. Ezeket egyértelműen kimondja a jelentésünk preambulum pontja. Majdnem egy évtizede 2000 majdnem egy évtizedig 2009-től 2018-ig tart ezen programnak a hatása, és jelenleg felérjük az, felmérjük az eddig elért hatásokat. A bizottság próbálja felmérni, hogy eddig mit sikerült elérni, és mi az, amit nem sikerült elérni, és köszönöm a bizottságnak ezen erőfeszítését. Minden politikai területet figyelembe vesznek, de leginkább a fiatalokra vonatkozó aspektusból prioritásokat kell kialakítani, és azon kérdésekre fókuszálni, amelyek sürgős jellegűek. Itt kell üzeneteket hordoznunk, és nagyon fontos, hogy ezt a jelentésbe beépítsük. Már figyelembe vettünk két jelentést a REGI és a mi szakbizottságunkból, és figyelembe vettük a bizottság, EU és fiatalok jelentését 2012-ből, és más saját kezdeményezésű jelentéseket itt a szakbizottságunkban és más szakbizottságokban. Az egyik az Erasmus, az Erasmus, az Erasmus programra vonatkozó jelentés az elnökasszonytól tollából, és az új kezdeményezés a fiatalok képzéséből Devedalova asszonytól tollából. Fontos, hogy ezen új fejleményeket figyelembe vegyük a következő munkaciklusban az EU stratégiája szempontjából. Mint már említettem, úgy döntöttünk, hogy a jelentésben kiemeljük a legjelentősebb aspektusokat. Korlátozott a terjedelme ezen jelentésnek, tehát minden témára nem térhettünk ki. Nagyon fontos, hogy prioritásokat állapítsunk meg, nem pedig általánosítsunk megpróbálunk a kihívásokra választ adni, amelyre az európai fiataloknak kell válaszolniuk. Fontos, hogy nem csak leírjuk a jelenlegi helyzetet, hanem hozzájáruljunk a helyzetük javításához azáltal, hogy kezdeményezéseket hozunk létre, itt a szakbizottságunkban vagy máshol. Megpróbálunk így hozzájárulni egy új úti terv kialakításához, amely a tagállamok és a bizottság számára lesz támpont a következő időszakra vonatkozóan emberek életét befolyásolják ezen intézkedések, és már tavaly ősszel is elhangzott az eszmecserén ez a megállapítás. Ami az iránymutatásokat illeti, több tagállam döntött úgy, hogy a, csökkenti a fiatalokra és oktatásra vonatkozó költségvetését. Bizonyos esetekben ez több mint 10%-os ez a csökkentés, és az ilyen 10%-nál magasabb csökkentést nem tudjuk elfogadni, és az EU 2020-as stratégiájában is már ezen célkitűzések szerepelnek. Fontos további finanszírozási eszközöket találni a tagállamokban, például az Erasmus mindenki számára programban, hiszen ezt megszavaztuk mi magunk. És nagyon fontos, hogy kizárólagosan a fiatalokra lehessen felhasználni ezeket az alapokat. A kihívásokat is meg kell említenünk az kreativitás területén. Az oktatás a legjobb helye annak, hogy ezt kultiváljuk, hiszen nem csak a formális képzésnek lehet itt jelentősége. Láthatjuk, hogy nincsen megfelelő hatékonyság a tagállamokban, hogy felismerjék a nem formális oktatási lehetőségeket. Az önkéntes szerepvállalás nagyon fontos, és ezzel is tudjuk ösztönözni a gondolkodásmód és az innovatív megközelítés terjedését. Múlt csütörtök óta az új közlemény megszületett a fiatalok vonatkozóan a NEEDS programban, és fontos, hogy legalább 20%-os legyen ezen alapnak a felhasználása a fiatalokra vonatkozóan. Az egyes egyesületek, és természetesen Európának is erre kell helyezni a hangsúlyt. Ki kell emelnünk ezen aspektusokat. Tudjuk, hogy a fiatalok körében a munkanélküliség rendkívül magas, 64, 54, 53 százalékos sok ezek az arányok, ezt nem lehet szociálisan fenntartani. Ezen kívül ez egy provokatív helyzet, hadd használjam ezt a kifejezést, hiszen ö, több tízezer ö, milliárd eurót nem használnak fel a struktúrális alapokból, egyebek között a szociális alapból sem. Fontos megfelelő finanszírozást és hatékonyabb felhasználást biztosítani a támogatás területén. Támogatjuk azon kezdeményezéseket, amelyek a már meglévő és új pénzügyi eszközöket veszik figyelembe az adósság kérdésében. Tavaly a jobb részvétellel kapcsolatban született egy tanulmány, és tudjuk, hogy bizonyos tagállamokban nagyon aktív a fellépés, de egyelőre ezzel kapcsolatos adataink nincsenek. Egyetlen egy áttekintést sem kaptunk a tagállamoktól, kérjük a tagállamokat, hogy több erőfeszítést tegyenek ezen a területen. A fiatalok szerepvállalása nem csak azért fontos, mert az EU egyik fontos célja, hogy a polgárokat támogassa, hanem azért is, mert a fiatalok, hogyha nem vesznek részt egyetlen szervezetben sem, ezen fiataloknak az aránya továbbra is rendkívül magas. Szeretnénk különböző prioritásokat kiemelni a jelentésünkben. Azt gondolom, hogy a fiatalok akik állandóan interneten vannak, laptop van a kezükben, nagyon jól ismerik az új technológiát és a közösségi médiát. Fontos, hogy a fiatalokra speciálisan szakpolitikákat lehessen kialakítani, és hogy meghallgassuk őket. A web, az internet egy ilyen találkozópont, fontos meghallgatni a véleményüket, és hogy ők milyen politikát várnak tőlünk. Azt gondolom, hogy a bizottságnak és nekünk is többet kell tennünk azért, hogy a tagállamokat rávegyük, hogy a következő időszakban még aktívabban lépjenek fel ezen területen. Nem elég, tisztelt kollégák, kimondani, hogy megfelelő eszközeink vannak, mint a nyílt koordinációs módszer európai szinten, nem elég csak ezt végrehajtani, javítani kell rajtuk, és még sokkal többet kell tennünk. A szövegből is kiderül, hogy mennyire dinamikus területről van szó, és mennyire fontos kiigazítani az eszközöket az, elvárás, az elvárásainkhoz. A bizottságnak is figyelembe kell vennie, hogy ezen és más parlamenti jelentések mire hivatkoznak. Többet nem szeretnék most elmondani. Azt gondolom, hogy ezt az eszmecserét akár órákon keresztül folytathatnánk, napokig, hónapokig is akár. Fontos, hogy több időt töltsünk az eszmecserével, hogy a kollégákat meghallgathassuk. Hogyha valaki részletesebben szeretné megismerni ezen jelentésnek a megközelítését, az az indokolásból ezt megismerheti. Még egyszer szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek, Olgord úrnak, Tavares úrnak, meg Clarkink és Rezi asszonyoknak, hogy milyen értékesen hozzájárultak ez a jelentés megfogalmazásához az előző üléseken. Megpróbálom ezeket bevenni a szövegbe, és köszönet a bizottságnak is, és a főigazgató Lözen úrnak is, az együttműködésért, és hogy milyen nagy erőfeszítéseket tettek ezen a területen. Mindig is nagy örömmel tudtunk együttműködni velük. Végül pedig köszönet a titkárságnak, Fábia Fontanelli asszonynak türelméért és megértéséért. Azt hiszem, hogy ezzel a jelentéssel nagyban hozzájárulhatunk ezen terület előrelépéséhez. A benyújtott módosítók és rendkívül értékesek és hasznosak lesznek majd. Megpróbálok mindent bevenni a szövegbe. Még egyszer ki kell mutatnunk, hogy milyen fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok problémája ellen minden lehetséges módon fellépjünk. Köszönöm szépen, Migálszki úr kapszót. Köszönöm szépen. Igen, abban az örömben volt részem, hogy Clark kolléganővel dolgozhattam együtt. Ma sajnos nem tud itt lenni, remélem, hogy az én hozzászólásom is kielégítő lesz most. El kell, hogy mondjam, hogy alá kell húzni, hogy a munkaerőpiacsal fennáll egy szoros összefüggés, ez egy fontos aspektus ennek a jelentésnek, a Horizon 2020-at is figyelembe kell vennünk, és a jelentésben külön kell foglalkoznunk a tudás alapú társadalommal, és a munkaerőpiac fejlődését, tendenciáit mélyrehatóan kell elemezni. Ezen túlmenően nem támogatjuk, hogy itt új kezdeményezésekről beszélnek, amelyek az Európai Integráció Szolgálatában állnak, például, hogy a tantervek tartalmazzanak európai szakokat, illetve tantárgyakat, szerintem erre külön nem kell felhívni a figyelmet. A jelentésben egyébként eh, másrészt néhány dolgot erőteljesebben kéne kiemelni, mint például a sportot, a testedzés jelentőségét. Ez egy olyan terület, amely a testi és a lelki egészség szempontjából nagyon fontos, és ezért a munkaerőpiaci helytállás szempontjából is. Köszönöm szépen! Mindenek előtt köszönetet mondok az előadónak az elvégzett munkáért, hogy megvizsgálta az ajánlásokat, és hogy tárgyalt az árnyék előadókkal. Erre már egyébként felhívtuk figyelmet. Na, nem vagyunk elégedettek azzal, hogy bizonyos amilyen eredményt elértek bizonyos tagállamokban a fiatalokkal kapcsolatban. A helyzet romlik a fiatalok számára, világossá kell tenni, hogy az EU milyen eredményeket érhet el ezen a területen, milyen lehetőségei vannak, milyen akciókat indíthat a jelenlegi feladatok megoldása érdekében. Szükség van arra is, hogy azonosítsuk a problémákat, amelyekkel a fiatalok találkoznak, a foglalkoztatás és az oktatásból kiesők, a nem jól képzettek egyre nagyobb száma, ami problémát okoz és látjuk, hogy ez végzetes hatást gyakorol a fiatalok helyzetére, és a mentális egészség kérdése is feltétlenül fontos. Hmm. A fiatalok munkanélküliségét európai szinten kell kezelni, ehhez megfelelő elkötelezett fellépésre van szükség európai és tagállami szinten is. Támogatni kell a fiatalokat abban, hogy munkát találjanak a megfelelő szakképzés, a munkahelyi eh, gyakorlat eh, mindenképpen segít a probléma megoldásában. Számos fiatal ember eh, bizonytalan határidős munka, munkát kap csupán, és ezt nem kínál hosszú távú kilátásokat a fiatalokra gyakorolt hatás nem csak ezt a generációt fogja érinteni, hanem tanulmányok azt is mutatják, hogy ilyen nehéz körülmények között a bizonytalanság, a nyilvánvalóan súlyos problémákat okoz, és később is a munkanélküliség veszélyvel fenyeget, hiszen a karrierjük kezdetén nem tudnak megfelelő bizony, biztonságra szert tenni. Pillanatnyilag a, sokan beszélnek elveszett generációról, amely nem kap megfelelő lehetőséget, nem kap reményt, és ez a generáció nem rendelkezik jövővel. De hogyha találkozunk a fiatalokkal ha, és beszélünk velük, de egyetlen fiatal sem szeretne egy ilyen sarokba szorulni. Igen, szükség van arra, hogy megfelelő lehetőséget biztosítsunk nekik Meggyőződésem, hogy megfelelő bázissal rendelkezünk arra, hogy a fiatalok érdekében Európában egy jó stratégiát alakítsunk ki és néhány ajánlást, illetve módosítást készítettem, remélem ez segít a kérdés megfogalmazásában ebben az igen fontos stratégiában. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem vele volt. Köszönöm szépen, hogy szót kapok. Igen, tisztelt kollégák, mindenek előtt ki kell fejeznem nagyra becsülésemet a jelentésért. Ez egy jól kiegyensúlyozott jelentés, az érvelés egyébként az, amit már ismerünk, amit itt szakbizottságon belül már többször hangsúlyoztam. Nem akarom megismételni, amit már elmondott, hiszen jól taglalta azt, amit elhangzott, és egyet is értek azzal, amit elmondott ami problémát jelent a fiatalok stratégiája. A szubszidiaritás elvét kell itt felvetni mindenképpen, és ez a, bizony megköti a kezünket, ez a szubszidiaritás elve adott kérdésekben, de abban bízom, hogy a fiatalok esetében a stratégia, ahogyan ezt itt bemutatjuk, megfelelő jövőt kínál amit meg kell említeni a jelentésben, az az, hogy hogyan tudunk kommunikálni a fiatalokkal, hogyan tudjuk tovább képezni a fiatalokat, jobban képezni a fiatalokat. Hiszen nem csak arról azt kell megnézni, hogy milyen problémákkal szembesülnek, hanem megoldásokat, kivezető utakat is fel kell kínálnunk. A fiatalok szervezetei az ifjúsági szervezetek igenis rendelkeznek mozgástérrel. Ezt szeretnénk reflektálni, hogy az ifjúsági szervezetek mire képesek, aztán a technológiák kérdése, az új technológiák kérdése, ami szintén szerepel a jelentésben, ez egy olyan terület, amit külön kell vizsgálnunk a kommunikációban, új lehetőségek kínálnak, illetve olyan végzettségek, szakmák, amelyeket az életük során a fiatalok fel tudnak használni. És ez elvezet a következő témához, az oktatás területén a reformhoz hogy számos fiatal ember munkanélküli, mert nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel, amit a piac elvár. Ebben a tekintetben meg kell említeni, hogy jó lenne elismerni az informális ö, oktatás szükségességét, aztán az önkéntes tevékenységeket is ö, támogatni kell európai szinten. Összességében elmondhatom, hogy nagyon elégedett vagyok azzal, ami elhangzott, és ö, néhány módosítom nekem is lesz, de ez nem cáfolja az előbbieket, és örülök annak, hogy ilyen jó együttműködést alakítottunk ki az előadóval. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tavares kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet mondok a kollégának, Papa Nikolához kolléga. Mindig jó vele együttműködni. Árnyék előadóként jelen voltam számos témában, ahol együttműködtünk. Azt gondolom, nehéz munkával kellett boldogulnia egy ilyen fontos témában. Mindig nehéz egy ilyen fontos témát megragadni egy néhány oldal szűk keretei között. Mint számos más jelentésben, és mások is elmondták, ez egy kiegyensúlyozott jelentés. Összességében egy olyan témáról van szó, amelynek különböző vetületei vannak, különböző formában lehet vizsgálni az Európai Unióban. Egyes tagállamokban más a helyzet, mint másokban. Tehát valahol 50% a munkanélküliség a fiatalok körében, más tagállamokban meg 9%, vagyis alapvetően különbség van, és ez természetesen más hatással jár a társadalomra, hiszen a szülők másképp látják a helyzetet. Ez tagállamonként igencsak változik, ha azt tudjuk, hogy nálunk például 50%-os az ifjúsági munkanélküliség, mert nem találnak a fiatalok munkát, vagy hát valahogy reagálni fognak, kivándorolnak, megpróbálnak új készségekre szert tenni. Nézzük Görögországot, Spanyolországot, Portugáliát. Egyre több olyan fiatal ember van, aki kivándorol, pedig nem szándékoztak, és aztán később nem kapnak lehetőséget arra, hogy visszatérjenek, mert beragadnak egy helyzetbe, és az ország is beragadnak egy helyzetbe, vagyis tényleges perspektívát kell kínálni. A kulturális és a kreatív szektorról is röviden itt beszélni kell. Ismerem a helyzetet a saját hazámban. Az újságírás, a publicisztika, a design, az építészet, ezek olyan területek, amelyek fontosak a társadalom számára, jövőképes szakmát kínálnak, ők most elvándorolnak, főleg Brazíliába tőlünk. Elmennek a fiatalok, és egy néhány évig ott maradnak, aztán nem is térnek már vissza. Először azt hiszik, néhány évre mennek, de nem jönnek vissza. Ez rossz a gazdaságunk számára, az ország csökken. Most Portugáliát említem mindig, de más országokat is megemlíthetnénk itt. Ez terhet jelent a TB számára is, és ezek a fiatal emberek nem találnak munkát a saját hazájukban, ezzel struktúrák szűnnek meg, esnek szét, és nem tudjuk a fenntartható fejlődés alapjait biztosítani. Ezt kellene szerepeltetni, és ilyen értelemben készítettem módosítókat. Az Európai Uniónak regionális politikákat kell képviselnie, a feladatok megoldása érdekében. Most egy válság idején élünk, az euróválságról van szó, itt aszimmetrikus sokkok alakulnak ki, egyes régióban más-más hatással jár ez a válság, és ehhez megfelelő szakpolitikákra is van szükség európai szinten, az EU szintjén, amely képes a regionális fejlődés sajátosságait megragadni. Az előttem szólók is hangsúlyozták ezt már, Például meg lehetne próbálni a fiatalokat a saját hazájukban tartani. Például olyan országban, ahol az ingatlan piac összezuhant, ahol nagyon sok az üres lakás, adott esetben programokat lehetne találni arra, hogy az önkormányzatok támogatást kapjanak abban, hogy a fiatalokat megtartsák odahaza. Például oly módon, hogy alacsony lakbéreket kínálnak, vagy támogatott lakbéreket kínálnak, és ott egy saját vállalkozást hozhatnak létre, és ezzel a válság fiatalokra gyakorolt hatását is tompítani tudnánk. Egy utolsó megjegyzés, még ez is szerepel majd a módosítóimban. Sokat járok iskolákban, fiatalokkal beszélek a saját hazámban. Valószínűleg a válságot ezek a válság ezeket a fiatalokat érinti leginkább, de ennek ellenére pozitívan viszonyulnak az európai projekthez. Számomra ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon örülök neki, hogy ellentétben az idősebbekkel. Az idősebbek ugye, amikor jól mentek a dolgok, az európai integráció hívei voltak, de most túl elfordulnak ettől. A fiatalok most is támogatják ezt, igen, a fiatalok látják, hogy az európai projekt részesei nagyon elkötelezetten dolgoznak, és az európai projektet demokratizálni kívánják. A fiatalokat megcélzó programokkal szerintem sokat tehetnénk, a kommunikáció két irányú kell, hogy legyen, ne csak az Unió kommunikáljon a fiatalok felé, hanem a fiatalok is kommunikáljanak az Európai Unió felé, hiszen ez a demokratikus részvétel egyik fontos alapja, amit Brüsszelben mindig hangsúlyozunk. Köszönöm, Tamaras kolléga, kolléga, kolléganő. Pour ma part, je suis euh, rapporteur fictif. Köszönöm, elnök asszony. Én árnyékjelentéstevő vagyok ezen területen a Szociális és Foglalkoztatási Szakbizottságban. Két általános megjegyzésem lenne, két konkrét megjegyzésem lenne. Azt gondolom, hogy fontos, hogy az iskolai kimaradással kapcsolatban csökkentsük az arányt, ez rendkívül fontos, és nagyon fontos az is, hogy konkrét intézkedéseket, integrált intézkedéseket hozzunk. Az átmenet a képzés és a munkahely között nagyon érzékeny, kényes időszak, nagyon pontosan ezen időszakban a sokan kimaradnak ebből a folyamatból, és nagyon fontos, hogy minden érintettet, az oktatási intézményeket, a munkahely támogató intézményeket is bevonjuk ebbe a munkába. Második megjegyzés. Vannak mennyiségi célkitűzéseink, és ki tudjuk mutatni, hogy milyen a kockázata annak, hogy csak önmagában, önmagáért szóló statisztikát, vagy ilyen gyakornoki állásokat hozzunk létre. Nagyon fontos, hogy ezen gyakornoki helyek valóban egy munkahelyi projektnek feleljenek meg, amely valóban tükrözi a vállalatok és a munkaerőpiac igényeit. Végül pedig ami a fiatalokra vonatkozó stratégiát illeti rendkívül fontos, és tudjuk, hogy milyen kihívások vannak itt, de különböző javaslatok és területeket érint ez. Egyrészt az egész életen át tartó képzés és oktatás programja, a fiatalokra vonatkozó program, a fiatalok garanciája program, és két miniszter a német és a francia miniszterek éppen ma találkoznak, és azt javasolják, hogy egy, egyfajta New Deal-t hozzunk, hozzunk létre Európában a fiatalokra vonatkozóan. Ez egy német-francia kezdeményezés egyelőre, de jó lenne ezt az egész eurótérségre kiterjeszteni. Érdekesnek tartom ezt a felvetést. Ugyanúgy, mint az Erasmusszal kapcsolatban lehetővé kell tenni a fiatalok számára a szakképzést, a gyakornoki képzést az európai vállalatokban saját országukon kívül oda kell figyelni arra, hogy megfelelő legyen a koherencia ezen programok és fellépések között, és így valódi dinamikát lehessen létrehozni, mert ez rendkívül különböző területeken hozhat előrelépést. Ezért pozitívnak tartom, hogy ezt a két minisztert meghallgattuk a fiatalok kezdeményezésvel kapcsolatban. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nekünk, európai parlamenti képviselőknek fel kell tenni a kérdést, hogy miért van olyan kevés fiatal itt közöttünk. Több kolléga elmondta, hogy most a hatalom helyén, az Európai Parlamentben, a médiában is egy generáció képviselői töltik be a fontos helyeket, és két generációnak kellene itt egymással találkoznia. Ezért felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy egyrészt elkerüljük azt, hogy a képviselők más tisztségeket is betöltenek, hiszen ez rendkívül pozitív üzenet lenne arra vonatkozóan, hogy mi milyen munkát végzünk, és hogy figyelembe vesszük a fiatalok problémáit. Át kell adni a helyet a fiataloknak, nem szabad 70, éven, 70 év után is még folytatni a képviselői munkát, és akár 7-8 mandátumot kumulálni. Nagyon fontos, hogy polgárként is fellépjünk mi, európai képviselők. Elnök, köszönöm. Akkor te lemondasz a helyedről? Köszönöm szépen. Talán kvótát kellene a parlamenti tevékenységre bevezetni, de ezt csak viccnek szántam. Azt gondolom, hogy rendkívül jó ez a jelentés. A kollégánk a fiatalok politikájára specializálódott, és azt gondolom, hogy az Európa iránti bizalomnak van egy rendkívül látható dimenziója pont a fiatalok politikáján keresztül. Nagyon sok hibát vétettek az egyes tagállamokban, és ezen megoldás kicsit más, mint az eddigiek. Németországban például 9%-os a fiatalok munkanélkülisége, Spanyolországban 50% körül ez az érték, de más hibákat is vétettek más tagállamokban, tehát nagyon fontos ez a stratégia ezért támogatnunk kell a kollégánk jelentését, és rendkívül erős üzenetet kell küldenünk a tagállamok felé. Hiszen a tagállamok illetékesek abban, hogy végre is hajtsák ezen stratégiákat. Bizonyos tagállamokban nincsenek egyáltalán ilyen nemzeti stratégiák, más tagállamokban pedig öm, kicsit félretették ezen stratégiákat, és nem hajtják végre azokat. A fiatalok politikája különböző miniszterek között van felosztva. Tehát ezért erős üzenetet kell küldenünk a tagállamok felé. A tanácsnak el kell mondanunk, hogy a tagállamoknak fel kell vállalniuk a felelősségüket. Különböző területeken már kiemeltek előrelépéseket és lehetséges iránymutatásokat, irányvonalakat. Nagyon fontos például, ami az Erasmust, a regionális politikát, a strukturális alapokat illeti, ahol a fiatalokra külön részeket különítenek el, hogy ezen ötleteket és stratégiákat támogassuk. Hogyha egy jó stratégiát kidolgoznak, fontos, hogy a tagállamok azt végre is hajtsák, így tudunk erős üzenetet küldeni a tagállamok felé, és a tagállamoknak kell a munkát elvégezniük. Vannak ötletek, vannak stratégiák, de néha ezek üres szózatok, és nem hajtják végre azokat. Nagyon fontos, hogy a tagállamok betartsák a felelősségeiket. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék Papa Nikolaou kollégának gratulálni ezen rendkívül jó szövegért. Azt gondolom, hogy sikeresen foglalkozik a legfőbb kihívásokkal jelenleg Európában. Sajnálatosan a válság hat ránk, és a fiatalok a leggyengébb láncszem, ahogy ezt olvashatjuk a jelentésből. Nemrég több mint 330 ezer fiatal költözött ki Spanyolországból. Ez egyszerűen katasztrófa. Ezen fiatalok nem azért költöztek el Spanyolországból, hogy valahova máshova az EU-n belül telepedjenek le, hanem az Egyesült Államokba, Ausztráliába és a világ többi részére költöztek el. Nagyon sok fiatal kiköltözik az Európai Unióból. A kérdés az, hogy egyáltalán visszatérnek-e majd. A fiatalok nem csak Spanyolországból költöznek el. Tudjuk, hogy Európában idősödik a népesség, nincs elég fiatal, megfelelő lehetőséget kell nekik felkínálnunk azért, hogy itt maradjanak a munkaerőpiacon, tehát foglalkoznunk kell az ott felmerülő problémákkal. Nagyon fontos az Európai Unió szempontjából az oktatás kérdése. menő reformokra lett volna szükség már régen, az oktatás területén. Többet kell befektetnünk az oktatási rendszerben. Németország jó példa arra, hogy hogyan lehet csökkenteni a fiatalok munkanélküliségét azáltal, hogy sikeres oktatási rendszert vezetünk be. Rendkívül aggasztanak minket azok a fejlemények, mi szerint nincsen megfelelő pénzügyi eszköz a fiatalok támogatására. De fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy hatékonyan finanszírozzuk ki az oktatási rendszert. Megfelelően alakítottuk-e ki ezen oktatási rendszereket. Ezen a területen még további fellépésre van szükség. Nagyon nagy a különbség az egyetem és a gazdaság között, és ezt a különbséget, ezt az eltérést csökkenteni kell. Hogyha hatékony rendszereket tudunk kialakítani, hogyha ezt a különbséget, ezt a távolságot sikerül csökkenteni, akkor több lehetőséget adunk a fiataloknak Európában. Sajnos az ö, fiatalok körében Európa képe megváltozott. Már nem úgy néznek Európára a fiatalok, mint korábban. El kell mondani, hogy valóban a fiatalok Európában nem igazán euroszkeptikusak, de hogyha megnézzük a közvéleménykutatásokat, azt láthatjuk, hogy az euroszkepticizmus egyre inkább elterjedőben van a fiatalok között. Nem hisznek a fiatalok az EU-ban, azt gondolják, hogy nincsen perspektívájuk. A legutóbbi Euróbarométer is ezt mutatja. A következőt kell tehát tennünk, ki kell alakítani a bizalmat a fiatalokban Európa iránt. És ezt csak akkor tehetjük, hogyha az alapvető okokra találunk megoldást az oktatás és a munkaerőpiac kérdéseire. Tomás asszony. Oui, je vous remercie, euh, Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour remercier le rapporteur pour... Euh, köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni az előadónak ezen kiegyensúlyozott tájékoztatását. Több kolléga is elmondta már, hogy a tagállamok felé üzeneteket kell közvetítenünk. Szeretném elmondani, hogy hát ö, saját házunk táján is rendet kell tennünk, és itt az Európai Unióra gondolok. Az előadó elmondta jogosan, hogy komoly költségvetési megszorításokat visznek végre bizonyos tagállamokban az oktatás és a képzés területén, és hogy rendkívül súlyos következményei vannak ennek a fiatalokra vonatkozóan. Természetesen ezen megszorítások összefüggenek azzal, hogy az európai intézményeknek milyen elvárásaik vannak a tagállami költségvetésekre és hogyha strukturális reformokat kérünk az adósság csökkentésért cserébe, például a nyugdíjkorhatár területére is kihathat ez, hiszen már egy dologról beszéltünk, de az egyik fontos oka annak, hogy a fiatalok munkanélkülisége nő az, hogy stagnál a növekedés, vagy legalábbis rendkívül gyenge, és ezért kötelezzük az időseket arra, hogy egyre tovább dolgozzanak. A nyugdíjkorhatárt kitoljuk. Ennek a hatása az, hogy a fiataloknak kevesebb helyük van a munkaerőpiacon, és egyre később lépnek csak be a munkaerőpiacra. Szeretném, hogyha koherensek lennénk saját magunk, amikor legalábbis el kell kerülnünk, hogy mi ö, kioktassunk másokat, hiszen saját magunk politikai ö, kérdéseiben is lehetnek inkoherens elemek. És sajnálatos módon nem értek egyet, nem vagyok annyira optimista, mint bizonyos kollégák a fiatalok körében kialakult euroszkepticizmus területén. Valóban pár évvel ezelőtt ez még igaz lehetett, hogy a fiatalok voltak a leginkább Európa barátok, a legdinamikusabbak Európában. Mára a rendkívül komoly nehézségek miatt a fiataloknál ez az optimizmus és ez az Európai Unióba vetett bizalom egyre csökken. Valóban elhagyják az EU tagállamokat a fiatalok, és azt gondolom, hogy ugyanígy az euroszkepticizmus is utat nyer magának. Köszönöm. Ganz kurz, kollég. egyszer nagyon röviden, Tavares kollega szót kért. Nagyon röviden értem, hogy az unió szempontjából különbséget kell tenni a között, hogy a fiatalok az EU-n kívülre mennek, vagy pedig uniós országba. Én hiszem és védem a mozgás szabadságát az unióban, de gazdasági szempontból ez azért ugyanaz Nincs különbség a között, hogy portugálok vagy spanyolok elmennek Brazíliába, nem más ez, mint ha mondjuk Finnországba mennek, akkor, hogyha a központi országok nem tudják támogatni ezeket az országokat. Tehát ezt a furcsa jelenséget kezelni kell, ez sokkal több, mint a szabad mozgás, a személyek szabad mozgása a munkaerő szabad áramlása. Tehát Portugáliában, Görögországban, Spanyolországban eh, ez nem akadályozhatja meg azt, hogy erős gazdaságok legyenek a jövőben, mert az fog történni, hogyha nem találnak munkát. Köszönöm, Kavada úr jelentkezett. Köszönöm, elnök asszony. Rendkívül röviden szeretném elmondani, hogy az elhangzottak nagy részével egyetértek. Néhány kollégám is tett megjegyzéseket. Magamnak lenne egy észrevételem arra vonatkozóan, hogy mennyire súlyos problémáról van szó Európában, és mennyire kevés eszközzel küzdünk a fiatalok munkanélkülisége ellen. Ez egy abszolút tragédia, rendkívül komoly politikai következményei lesznek, és már vannak is ennek több tagállamban. Láthatunk ö, kezdeményezéseket bizonyos tagállamokban, de nincsen megfelelő eszköz erre. Láthatunk az együttműködésre is kísérleteket a francia elnök és a német kancellárasszony között. Egyfajta New Deal-ról beszélnek, 6 milliárd euróról beszélnek 7 éven keresztül, hát ez évente 900 millió euró. Természetesen biztos, hogy ezt a 6 milliárdot a következő két, maximum három évben el fogják költeni. A trialóguson valószínűleg ma este beszélnek majd erről. Azt szeretném itt mondani, hogy az európai politikák közül erre kellene a legnagyobb eszközkoncentrációt garantálni, és még nemzetközi piacokról is kellene akár ezt finanszírozni, hiszen a déli tagállamok adósága nem tud garanciát vállalni ezen eszközökre, és ezért tehát a rendelkezésre álló eszközökkel, például az Európai Beruházási Bankkal kell megfelelő eszközt nyújtani, hiszen nincsen megfelelő eszközünk a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemre. A politikai, a, a politikai szempontból a reményvesztettség miatt a fiatalok egészen megváltoztatják a helyzetet. Bueno, por supuesto, en mi país. Köszönöm, elnök asszony. Eh, Az én országom valószínű az az európai ország, ahol a fiatalok munkanélkülisége a legmagasabb. Rendkívül komoly problémáról van szó. Több mindenről és több megoldásról már beszéltünk. Az oktatás kérdéséről, ez rendkívül fontos természetesen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a szakképzést is kiemelni. Fontos, hogy a szakképzés méltóbb helyet kapjon a gazdasági kérdések sorában. Szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ismerek olyan egyetemi hallgatókat, akik már lezárták az első képzésüket, de folytatják az egyetemi ö, tanulmányaikat, mert nem találnak munkát. Gazdasági ö, fellendülésre van szükség, mert hogyha nincsen munkahely, ha nincsen munka, akkor a fiatalok munkanélküliek maradnak. Ez ilyen egyszerű. Ezért tehát gazdasági fellendítési politikákat kell kialakítani, de ennek megvannak a határai. Sokat beszélhetnénk még erről, de egyértelműen látható, hogy a megszorító politikák nem járnak megfelelő eredménnyel. Rendkívül fontosnak tartom éppen ezért, hogy úgy alakítsuk ki a politikáinkat, hogy a gazdasági fellendülés legyen a cél. Persze tudjuk azt, hogy a megszorításokra is szükség van. Ugyanakkor a piacot fel kell élénkíteni. Különben 50 ezer különböző megoldást kitalálhatunk, de egyiknek sem lesz megfelelő hatása, hiszen a vállalatoknak lehetőséget kell adni arra, hogy fellendítsék a tevékenységüket, és így felvehessék a fiatalokat. Peter, vous avez la, la parole bizottság képviselője kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy az előadó is mondta, a bizottság és a tanács közös jelentésének kettős célkitűzése van. Figyelembe kell venni a fiatalokra vonatkozó stratégia első három évének, első ciklusának az eredményeit, 2009-2018-as programról van szó, és a fellépési prioritásokat is meg kell határozni a következő ciklusra, 2013-tól 15-ig. Ehhez még hozzájárul két kiegészítő anyag, amely az egyes tagállamokban a fiatalok helyzetéről számol be, és az intézkedésekről az egyes tagállamokban. A fiatalok stratégiának különböző tengelyére vonatkozóan az első három évben. Ezen fiatalokra vonatkozó stratégiának a fő célkitűzését kettősen lehet meghatározni. Több lehetőséget kell létrehozni a fiataloknak az oktatás és a munkahely területén. Az eddig elhangzottak is kimutatták, hogy mennyire fontos a fiatalok munkahelyének és munka lehetőségeinek a kérdése. Ezen kívül fontos a fiatalok részvételének az elősegítése a társadalmi fellépésekben, a társadalomban. Bizonyos tagállamokban rendkívül nehéz helyzetben vannak a fiatalok, és ez a munkanélküliségből adód. A közös jelentés figyelembe veszi az eddig intézkedéseket a tagállamokban, és az európai szintű intézkedéseket is. Fontos ezen komoly helyzetet figyelembe venni, és ezért a második ciklusban, második három éves ciklusban figyelembe kell venni a munkanélküliség következményeit is tehát a fiatalokra a válságnak tett hatását figyelembe kell venni, nem csak az oktatás és a munkahely teremtés területén. Figyelembe kell ezt venni a fiatalok integrációja és az egészségügy területén is. Nagy hangsúlyt kap a második ciklusban az integrálás, a fiatalok integrálásának a kérdése, akik sem oktatási rendszerben, sem a munkaerőpiacon nem vesznek részt ők külön prioritást kapnak a második ciklusban. Mint már mondtam, egy globális stratégiáról van szó, és nem csak a munkahely és az oktatás kérdéseire hagyatkozik. Más aspektusokat is figyelembe vesz, és ez a közös jelentésből is kiderül például, ami a fiatalok részvételét illeti, és már délelőtt elhangzott, az önkéntes munka kérdése is a fiatalok körében. A jelentésből látható, hogy az eddig tervezett eszközöket hogyan használhatjuk fel ezen célkitűzések elérésére. Már beszéltünk a következő oktatási, képzési a, és a sport területén a programokra, és ezeknek kell hatniuk a nem hivatalos oktatási rendszerekre, és támogatni kell az egyes tagállamokban a fiatalokkal foglalkozó programokat. A jelentés ezen kívül kiemeli annak a jelentőségét, amiről már délelőtt beszéltünk, hogy egy ágazaton felüli és tárcak közi megközelítést kell alkalmazni. Több tagállamban már ezt alkalmazzák azért, hogy a fiatalokra vonatkozó politikát meg lehessen erősíteni. Fontos, hogy megfelelő minőségű gyakornoki programokat lehessen biztosítani, hogy ne csak egyfajta ö, ö, várakozási helyet jelentsenek ezen gyakornoki státuszok. El kell kerülni, hogy a stratégia által kialakított eszközök ö, ö, egyedülállóan kerüljenek végrehajtásra. Fontos, hogy az európai tagállamok fiatalok tagállamokból származó fiatalok képviselői egyfajta strukturális párbeszédet adakítsanak ki, amely az első ciklusban már megtörtént. Ezt még hatékonyabbá kell tenni, és így figyelembe kell vennünk a fiatalok véleményét a rájuk vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatban. Szintén elhangzott már ma délelőtt, hogy milyen fontos szerepük lehet a fiatalok szervezeteinek. Egyrészt ami a fiatalok részvételét illeti a társadalmi kérdésekben, másrészt pedig, ami az ő saját személyes, szociális és ö, ö, szakmai kapacitásai kifejlesztését illeti, hiszen a nem hivatalos ö, tanulás is rendkívül fontos, és nagyon fontos ö, ismereteket lehet így elsajátítaniuk. Ezen kívül elhangzott, hogy a fiatalok mennyire támogatják az európai integrációt nyilvánosságra hoztunk egy tanulmányt múlt pénteken ezen kérdésről, a, hiszen ezen a héten van az Európai Fiatalok hete. Rendkívül érdekes és tagállamonként eléggé eltérő helyzetet tükröz ez a tanulmány, de azt láthatjuk, hogy általában véve a fiataloknál mégiscsak nagyobb az európai integráció támogatottsága, mint más korosztályokban. Papa Nikolaou kolléga, Papa Nikolaou képviselő jelentéséből kiemelnénk azt is, hogy a fiatalok helyzetére vonatkozóan megfelelő ismeretekre van szükségünk, ehhez statisztikai adatokra van szükség azért, hogy jobban felmérhessük a fiatalok helyzetét. Ezzel mi magunk foglalkozunk az Eurostattal együttműködvén. Ezen kívül az előadó kiemeli, hogy milyen fontos egy olyan terület, amely a stratégia célkitűzései között közvetlenül nem kerül kimutatásra, de a stratégia fellépési területeiben már megjelenik, ez az új technológiák és a közösségi média szerepe. Ami a fiatalok védelmét illeti, van erre vonatkozóan egy eszközünk a bizottságnál, de kiemelném még azt is, hogy a nemrég megjelent tanulmányunkban az új részvételi eszközökkel kapcsolatban is van egy rész, amely kiemeli, hogy milyen lehetőségeket nyújtanak ezen új közösségi részvételi lehetőségek a közösségi média. És még egy technológiai aspektus, azzal kapcsolatban, hogy az oktatás területén ennek milyen jelentősége lehet, szeretném kiemelni, hogy Vasiliu biztos úr és Cruz biztos asszony a következő hónapokban fognak javasolni egy kezdeményezést, melynek célja, hogy a lehetőleg inkább kihasználhassuk az új technológiákat. Ennek a címe az Opening Up Education lesz. Elnök asszony, ezen és más kérdésekben is nagyon szívesen válaszolunk a felmerült kérdésekre, hogyha pontosításokra van igénye az előadónak. Köszönöm. Merci. Nagyon szépen köszönöm, Lezsön kollega. Csak annyit szeretnék megjegyezni. Fisasz kollega, persze, hogy kellenek munkahelyek, de itt megfelelően képzett munkaerőre is szükség van. Ez egy cirkulus viciózus a probléma az az, hogy nagyon sok országban évek óta a kérdés a probléma az, hogy nem jó az, a szakképzés. Ha fiataloknak azt súlykoljuk, hogy csak akkor értek valamit, ha érettségiztek és egyetemre mentek, akkor nem lesz senki, aki az üzemekben, gyárakban dolgozzon. Tehát én 25 éve vagyok itt a parlamentben, a 90-es években mindig megpróbáltam a viták során felhívni a figyelmet arra, hogy a fiatalok munkanélküliségének kérdése összefügg az, hogy nem jó az irányítás, rossz az ifjúságpolitika az oktatás területén. Miért van az, hogy Németországban kicsi a munkanélküliség a fiatalok körében? Persze nálunk több a munkahely, de nem ez az egyetlen magyarázat. Ha olyan ö, sok fiatalunk lenne, mint Spanyolországban, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek, azonban semmiféle gyakorlati képzettséggel, akkor más lenne a helyzet. Sokkal nagyobb lenne nálunk is a fiatalok körében a munkanélküliség. Tehát egy új utat kell keresni, és ezt a hollandok is, az osztrákok is így csinálják, nem csak a németek. Tehát ezt a duális utat kellene megpróbálni, azaz képzés a vállalatnál, az üzemben, plusz az iskolában egyidejűleg. És akkor egy kézzel fogható üzemben dolgozik a fiatal, ahol valamit gyakorlati dolgot meg tud tanulni, és aztán később erre lehet építkezni tanulhat tovább, ha akar. Ez a gondolat egy nagyon jó gondolat, és nagyon örülök, hogy a spanyol kormány hajlandó és érdeklődést mutat a német munkaügyi miniszter asszonya közösen ezt kidolgozni. Most összeültek, és ezen dolgoznak. Persze ez nem valósul meg holnap, és ez nem fog már holnap kevesebb, kisebb munkanélküliséget eredményezni, időre van szükség. Ezért az oktatás képzési politika az nem szabad, hogy a választásokra orientálódjon. Itt nagyon sok a tennivaló. Nagyon sok kisebb terület van. A francia kollégák ugye nem mondhatják, hogy Ugye ők, ugye én a szárvidéken, francia határon lakom, Luxemburg, és én nem tudok vállalni senkit. Mi Szárországban az én fodrászom, az szívesen fogadna francia ö, ö, ipari tanulókat, de nem teheti, mert adót kell fizetnie a francia ö, államnak, mert az támogatja azt az iskolát, ahova ezek a gyerekek járnak. Ez bolond dolog. Én most azon dolgozom, hogy néhány szakértővel elgondolkozunk azon, hogy ezt a két nemzet közötti problémát hogyan lehet megoldani. Kaptam ma egy e-mailt egy elkeseredett apától, Lotaringiából, aki azt mondja, ez nem Európa, hát az én fiam nem tanulhat a szárvidéken, és németül is tud, mert a nagymamája németet, ő is tud németül. Hát ez Európa? Nem ez egy nemzetek közötti ügy, amit az országoknak kell megoldaniuk a fiatal generáció érdekében. Ennek is ott kell szerepelni a szövegben, de hát ez nálunk van, lehet, csak így. Amit még mondani szerettem volna, hogy a szöveg, amit Papa Linoka kollega elkészített, ez visszatekintést ad arra, ami 2010 és 2012 között meg kellett volna, hogy történjen, amire törekedni kellett volna. A jövőben oda kell figyelni, most már a bizottság néhány kérdést kezdeményezett, és a tanács is, van itt egy kezdeményezés, hogy hívják azt, igen, ifjúsági, oktatási kezdeményezés, és 3 millió eurót, 3 milliárd eurót ö, ö, bocsátott erre rendelkezésre. Hát ezt a mi kis képzési alapunkból nem tudjuk biztosítani. Ez a szociális alapból jön. Tehát ez is mutatja, hogy milyen fontos, hogy kapcsolódjunk egymáshoz. És hát én semmivel nem tudom megváltani a világot, de hát, hogyha sok apró tervet egymás mellé teszünk, és megpróbáljuk a helyes utat megtalálni a szakképzésben, az sokat segíthet. Különösen a fiataloknak, mert ez egy elveszett generáció lesz, ha nem segítünk nekik. És még valami, ez is szóba került a vitán. Nagyon sok fiatal szeretnének egy kis vállalatot, vállalkozást alapítani, de ezt már Mári Terez jelentésével kapcsolatban is megbeszéltük, hogy hiányzik a bátorság, hogy mondjuk tányérmosóként kezdjenek, aztán haladjanak felfelé a ranglétrán. Lehet, hogy túl egyszerű volt az elmúlt években, kaptak valamilyen helyet, aztán állami segítséggel fenntartották magukat, de valamit csinálni kell, és ez Amerikában ez így van, mert nincs meg az a szociális háló, mint nálunk, akkor ott nagyobb kreativitásra van szükség. Ezért azt szeretném, hogy a kreativitás is jobban érvényesüljön a társadalomban ezeken a területeken, illetve jobban verbalizáljuk ezt, mert így talán a fiatalokat jobban hozzásegíti egy munkahelyhez. Ezt szerettem volna elmondani Papa Nikaus úrral kapcsolatban, de még Georgiosnak adom meg a szót és mindenkinek azt szeretném mondani, hogy csütörtökig kellene a módosítókat benyújtani. Sajnálom, de hónapok óta várunk erre, Dolcsó. Azt gondolom, a vita megint csak megmutatta, hogy valamennyiünk nagy érdeklődést mutat a helyzet iránt, amelyben a fiatalok vannak. Természetesen az egyik következtetés az, hogy európai szinten van kapacitás arra, hogy segítsünk a fiataloknak valamennyi tagállamban. Természetesen senki sem lehet elégedett a jelenlegi helyzettel, amely kialakult Európában, az Európai Unióban, itt a recesszió idején a költségvetési csökkentéseket látjuk, az európai költségvetés is csökkent, csalódottságot okoz ez a polgárok körében, és ez persze összefügg az euroszkepticizmussal is, amiről itt annyit beszélünk, az emberekben kialakult az az érzés, hogy nem lehetnek túlságosan optimisták a kilátásokat tekintve és hát vonatkozik ez az európai gondolatainkra, gondolatra és értékeinkre is. Azt gondolom, hogy nagyjából egyetértünk azban, hogy hogyan haladjunk ezzel a jelentéssel. Néhány hónappal ezelőtt is már, amikor elkezdtünk foglalkozni a témával, igen kritikusak voltunk a tagállamok hatékonyságát eh, illetően, a stratégiát illetően, de be kell látni az a tény, hogy van egy stratégia. És eh, ez az, amit az Európai Bizottsággal is eh, megvitattunk. Tehát van egy tény az, hogy először van stratégiánk, és napjainkban megvitatjuk a stratégia alakulását, értékelni tudjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és azon vitatkozunk, hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy pontosabb gondolataink, javaslataink legyenek ezen a területen, hogy hatékonyabban működjünk európai szinten. Megint csak ismétlen, tanácsi szinten van egy kezdeményezés, és van egy külön ülés jövő hónapban erre, és Barozó elnök úr is évek óta hangsúlyozza, hogy konkrétan kell foglalkozni a fiatalokkal, és látjuk, hogy vannak akciócsoportok a tagállami szinten, de nem kapjuk meg azt a visszajelzést, amit szeretnénk. És a fellépések szintjén egy horizontális ágazatokat átfogó megközelítésre van szükség, fellépésre van szükség, különben nem tudunk elég hatékonyak lenni nem tudjuk hatékonyan megoldani a problémákat. Emlékszem még, és néhány hónappal ezelőtt volt egy esemény, az, a görög oktatási miniszter is jelen volt, és számos szakértő, és azt vizsgáltuk, hogy a új új többéves pénzügyi keretet hogyan tudjuk felhasználni arra, hogy a fiatalok érdekében tegyünk valamit, főleg azon országokban, amelyekben a válság súlyos, Spanyolország, Görögország példáját is mondhatjuk itt. Ugye 50-60 százalékos ifjúsági munkanélküliség van ezekben az országban, és és akkor azt mondták, hogy Németországban itt van ez a duális képzési rendszer, szakképzési rendszer. Persze, könnyű ezt kimondani. Aztán már következő napon, ami a görög sajtóban az szerepelt, két-három újságíró, ha jól emlékszem, hogy óvatosnak kell lenni ezzel a rendszerrel, de minden bizonyal ugye tehát akkor nem tudjuk megvédeni a foglalkoztatottakat kellően. Ez nem igaz. Meg kell változtatni a mentalitást is az emberek körében. Arra kell fókuszálni, hogy megoldásokat kínáljunk, el kell magyarázni az embereknek, hogyha nem teszünk eleget annak érdekében, hogy a legjobb gyakorlatokat más tagállamokból átvegyük, és meg kell nézni, hogy mely eszközök azok, amelyeket hatékonyan tudunk felhasználni. Ha erre nem vagyunk készek, és csak elméleti szinten folytatjuk a vitát, akkor nem tudjuk létrehozni azt a többletértéket, amire szükség van a stratégia következő időszakában. Azt gondolom, hogy a felvetett ötletek mind fontosak, amiket hallottunk a brain drain témája, eh, itt az elveszett generáció témája, ezt kezelni kell, és nem tudjuk megoldani, kezelni a kérdést, hogyha nem látjuk világosan, hogyan lépünk tovább a szakpolitikáinkkal. Azt gondolom, senki sem lehet eh, meggyőződve arról, hogy rövid távon itt eh, tényleg hatékony megoldásokat, következtetéseket tanálunk, tehát hogy túl nagyot tudnánk változtatni rövid időn belül, ha látjuk, hogy az új több éves keret kapcsán mi folyik a tárgyalásokon, azt hiszem ebben egyetértünk, de nyilván amit tenni tudunk az az, hogy a dolgok érdemi részében legyünk innovatívak, amennyire csak lehet, legyünk dinamikusak, amennyire csak lehet, és az új technológiák esetében, a szociális médiák esetében látni kell, hogy itt a fiataloknak milyen lehetőségeik vannak, és összefoglalva azt szeretném még mondani, hogy kevés idő marad a módosítókra, de azért nagyon eredményes vitát folytattunk eddig is szerintem, koordinál, és a a módosítók kapcsán meg kell ezeket vitatni. Minden módosítónak örülök, terjesszék elő, mert a cél az, hogy tényleg hatékony, innovatív megoldásokat, ötleteket generáljunk a fiatalok érdekében. Köszönöm az összes kollégának megint egyszer a baráti hozzászólásokat, a hozzájárulást a munkához. Boris úr is elmondta, és azt gondolom, tényleg számos kollégával beszéltem az elmúlt napokban, oda kell figyelni a fiatalokra, és igyekszem nyomon követni, ami történik, és mindenkire reagálni. És azt gondolom, hogy mindent elkövetünk, meglátjuk a szavazást, és azt gondolom az időzítés is elég jó. A tanácson ez egy fontos, értékes hozzájárulásként tekinthetnek erre majd az üzenet, amit az európai tagállamnak küld az Európai Parlament. Köszönöm még egyszer. Köszönöm. Van-e más? 12 óra csütörtök a határidő. A hatodik napirendi pont következik, a fiatalok munkanélküliségek kezelése a kilábalásozat lehetséges. Tulajdonképpen egy folytatása ez az elmúlt vitának. A munkanélküliségről beszélünk egyebekről. Del Valle úr jelentése, ez már erről sokat beszéltünk, azt hiszem röviden tudjuk összefoglalni. Del Valle úr, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen igaza van. Ez a vélemény, amit itt bemutatok, az szoros összefüggésben Papa Nikola úr jelentésével. Mielőtt a dolgok közepébe vágok, szeretném elmondani, hogy teljesen egyetértek azzal a megfontolással, amit ön hangoztatott, elnök asszony, mindenek előtt, ami az ördögi kör elméletét illeti, amit ön hangoztatott. Fontos, hogy kitörjünk ebből a, a helyzetből. Az én véleményem az, és hát az oktatás szempontjából készítettem el az ajánlásaimat. Ezek központi jelentőségek abból a szempontból, hogy szembeszálljunk a fiatalok munkanélküliségével. Ez az Európai Unióban 23 százalék összességében, de egyes országokban, Spanyolországban például 50 százalékról szoktak beszélni a munkanélküliség kapcsán és ezért erősíteni kell a képzés szakképzést, egy duális szakképzési rendszert kell kialakítani, de ez minőségi kell, hogy legyen, ezt hangsúlyozom, minőségi duális szakképzési rendszerről van szó. Ez megfelelő keretet kell, hogy biztosítson, de megfelelő keretre van szükség a értelmiségi, az egyetemi végzettség, a felsőfokú végzettségek kapcsán is Szeretném hangoztatni, hogy vannak bizonyos aggodalmaim a tagállamok szintjén bekövetkezett költségvetési megtakarítások miatt, és ez érinti az oktatást számos területen. Az oktatás fontos szerepet játszik viszont abban, hogy a munkanélküliséget megakadályozzuk, a, egy szociális jólétről van itt szó, egy minőségi oktatásra feltétlenül szükség van, hogyha egy társadalom haladni akar a korral, és nincsen minőségi oktatás, hanem rendelünk hozzá kellő forrást. Az oktatásra költeni válság idején is az fontos dolog. Ez nem egy költségtétel kell, hogy legyen, hanem egy elkerülhetetlen beruházás, befektetés eh, annak érdekében, hogy a fiatalok mai fiatalok a holnapi jövőt építsék. Fontos még, hogy a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy egy duális szakképzési rendszert hozzanak létre, erről már többen beszéltünk itt, erre van szükség, ha közösen akarunk sikert elérni. A gyakorlat és elméleti oktatás egy kombinációjára van szükség. A szakképzés sikere attól függ, hogy tudunk-e igazodni a munkaerőpiac elvárásaihoz. És ezért kell ügyelnünk arra, hogy látjuk, milyen pozitív hatásai vannak a duális képzésnek, de azt is hangsúlyozni kell, hogy ez a rendszer mindig egy minőség érdekében kell, hogy működjön, és annak érdekében, hogy a fiataloknak emberhez méltó, megfelelő munkahelyeket tudjunk kínálni, és megszüntessük a bizonytalan munkaviszonyokat. És ehhez hozzá tud járulni egy jó duális rendszer. Ezeket a garanciákat biztosítani kell, és hogyha ezek a garanciák léteznek, akkor a képzési rendszer abszolút híve vagyok. Aztán egy megjegyzés az asszony irányába. Ami a garanciákat illeti, ez a feltétele annak, tehát hogy legyenek ilyen garanciák, hogy támogassuk nem mint Budenbrock konzul, mint Thomas Mann nagyszerűen bemutatta a saját könyvében, az óriási regényében a Budenbrock házról volt szó, amely egy család bukását ábrázolta, és azt gondolom, hogy ez illik, ugye a következőt mondta a konzul, jó gyakorlati ideálok, jó dolog, és nem sokra tartom ezeket. Mindenhol vannak szakképző, műszaki iskolák, kereskedelmi iskolák, egymás után nőnek ki a földből, az érettségit butaságnak tartják. Az egész világ már csak a bányákra, meg az iparra gondol. Mindenki csak pénzt akar keresni. Persze, szükség van, ez jó így. Másrészt viszont hosszú távon ez butaság. Itt vége van tehát az idézetnek a konzul, Budenbrock konzul úr, a duális szakképzési rendszert kérdőjelezi meg, és azt mondja, hogy van egy klasszikus oktatás is. Én szerintem a kettőt egyébként összhangba lehet hozni, és a szakképzés nem károsíthatja a klasszikus, magasabb szintű képzést, mert a kettőnek összhangban kell lennie. Szükség van erre az eszközre, annak érdekében, hogy az Európai Unió egy versenyképesebb tudástársadalom, tudás alapú társadalom legyen, és a világon megállja a helyét, ahogyan azt az EU 2020-as stratégia is tartalmazza. Tehát azt javasoljuk, hogy az EU ismerje, az elismer, a szakmák elismertetését javítsa európai szinten, ami a hiteleket illeti, erről is már beszéltünk, illetve a minőségi keret kialakítási európai szinten is fontos. Egységesíteni kell a végzettségeket, a felsőfokú oktatásban sokat léptünk, de más területeken ezt még nem sikerült elérni. Itt számos fontos kompetenciáról van szó még. Az egyik fontos cél, hogy a munkaerő mobilitása is javuljon. Aztán az ifjúsági garancia, mint olyan egy fontos eszköz, de fel kell szólítani itt a tagállamokat még arra is, hogy vállaljanak kötelezettséget arra, hogy növeljék 6 milliárdra az idevágó költségvetést, és terjesszék ki a hatáskörét ennek a kezdeményezésnek akár 30 évre is. Ami pedig a módosítókat illeti, egy-egy ötletet még felveszek a szövegbe, amit nem tudtam egyenlőre beleírni. Két gyakorlati pontról szeretnék még beszélni, ami érdekes lehet a hallgatók számára. Szerintem konkrét intézkedésekre van szükség. Párizsban van egy munkacsoport, amely vizsgálja az ifjúsági munkanélküliséget, és abból indulunk ki, hogy a francia kormány konkrét javaslatot tesz arra, hogy hogyan lehet fellépni az ifjúsági munkanélküliséggel szemben. Aztán egy további megjegyzés, meg kell vizsgálni, hogy tényleg mennyi pénzünk van arra, hogy az ifjúsági munkanélküliséget legyűrjük, és itt ezt érdemes lenne összeszámolni, hát papíron ma 6 milliárd euró áll rendelkezésre, amit az európai biztosító ad, 16 milliárd van az alapokban, amiket még nem használt, amiket még nem használtak fel, vagy amit még nem használtak fel. Aztán 10 milliárdot ide lehetnék számítani, amit a Kreditanstalt für Wiederaufbau bocsát rendelkezésre Németországban. Ezt ide-idevágó dél-európai beruházásokra lehetett volna fordítani, ez papíron van. Aztán van egy további terület, ahol ezzel foglalkozunk, de konkrét tervek nem születtek meg a tagállamok szintjén, az Európai Bizottság szintjén sem. Igazából senki sem tudott egy konkrét tervet kialakítani. Németország sem. Üdvözlöm Németország jó szándékát, de konkrétan még nem tettek le semmit. És hát Németországnak itt egy vezető szerepet kell, hogy játszon a, a fiatalok munkanélkülséggel szembeni fellépés során. Ezt az elnök azt is hangsúlyozta. Ha feltételezzük, hogy Németország továbbra is ilyen jó szándékkal lép fel, mint ahogyan eddig is tette, azért az eljárások során lehetnek még nehézségek. Egy esetleges német terv es során a Bundestagnak is ehhez hozzá kell járulni, és júniusban lesz egy ülés, a munkügyi miniszterek Berlinbe mennek, és különböző foglalkoztatási ügynökségek különböző tagállamokból részt vesznek a konferencián. Tehát július 3-án lesz ez, és a terv az, hogy konkrét tervet fogadjunk el, konkrét finanszírozással ezen a területen. Tehát, hogyha ez a terv testet ölt, akkor még mindig van egy plusz probléma. Tudni, a német parlament, a Bundestag Mm, nem tudja elfogadni ezt a tervet, hiszen a Bundestag utolsó ülés a nyári szünet elő június végén van, tehát a július harmadikai ülés előtt lenne lehetőség, hogy ezt elfogadják utoljára. Utána nyári szünet lesz. Legközelebb szeptemberben térhetnek vissza erre, hiszen szeptember 22-én választások vannak Németországban, ott már sok minden nem történik, úgyhogy összességében attól tartok, hogy őszig nem sok minden születik meg. És abban bízunk, hogy az említett Kreditanstalt für Wiederaufbau elvégzi a feladatát. Egy anekdotát szeretnék még elmondani. 2008-ban a Bild Zeitung, a német napilap azt mondta, hogy ez a bank az ország legbutább bankja. 350 millió eurót még 2008. szeptember 15-én átadtak a Lehman Brothersnak, mielőtt, néhány órával azelőtt, hogy csődöt jelentett volna a Lehman Brothers, és ezzel beindult ez a hatalmas válság. Ez megint csak egy ördögi kör, Pak elnök asszony, persze nem ez az egyetlen oka, de az egyik oka annak a válságnak, amelytől ma is szenvedünk, és ez is elvezetett például a nagy ifjúsági munkanélküliséghez. Köszönöm szépen, elnök asszony, már említettem, talán hozzá tud szólni ahhoz, hogy ön hogy látja a Budenbrock házat, Thomas van nagyszerű művét. Én nem a Német Szövetségi Köztársaságot képviselem, de nem gondolom, hogy Németország a hibás abban, hogy Spanyolországban az oktatási rendszer nem olyan, ami ennek lennie kellene. Ha segíteni akarunk, azt a saját érdekünkből kiindulva is tesszük. Úgyhogy biztos vagyok abban, hogy egyetlen Bundestag sem teljesen mindegy, hogy milyen összetételű fog kifogást emelni az ellen, hogy a munkahogyi miniszter a a spanyol kollégájával megpróbáljon valamit kidolgozni, teljesen mindegy, kikormányoz mi, a CDU, az én pártom, vagy az önök barátja, az SPD, afelől biztosak lehetnek, hogy a német képviselők józanak, és hát örülnek, hogyha végre nem valami banknak adnak pénzt, hanem egy olyan kezdeményezésre, ami a fiatalok képzését segíti. Ebben egyetértünk, hogy aztán mi lesz a jövő, azt nem tudom, de ismerem von der Leyen asszonyt még a választások előtt biztos, hogy csinál valamit, és vagy ő lesz a saját utóda, vagy egy szociáldemokrata, de akkor is ez pontosan ugyanúgy megy majd tovább. Ennyit Németországról, Spanyolországról és a németek hibájáról a válságot, illetően Sánchez Schmidt asszony jelentkezett. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et... Euh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadónak rendkívül teljes körű jelentéséhez. Felmerült a kérdés, hogy milyen alapokkal rendelkezünk. Emlékeztetnék rá, hogy az oktatási programon kívül létezik a strukturális alap, és hogy a fiatalok stratégiája, és ez igaz Papa Nikolaou kolléga jelentésére is, fontos, hogy helyi, területi, regionális, nemzeti szinten is végrehajtásra kerüljön, és különösen az Európai Szociális Alapból kell erre megfelelő eszközöket garantálni. A fiatalok integrálása, a munkaerőpiacra való visszatérés, vagy a munkaerőpiacba való térés, rátérés kérdése nagyon fontos. Helyi, regionális szinten is a stratégiát tehát végre kell hajtani, mégpedig úgy, hogy a helyi önkormányzatokkal együttműködjünk, hiszen ők rendelkeznek kellő ráhatással ezen a területen. Bizonyos tagállamokban ők az oktatásért felelősek, és fontos, hogy a vállalatokkal is együttműködjenek. Ez kiderült a fiatalok stratégiájával kapcsolatos jelentésben is. Tehát nagyon fontos a kapcsolat az általunk kialakított stratégia között a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemben a vállalatokkal. Nagyon fontos, hogy helyi szinten lépjünk tehát fel, hiszen a helyi igényeknek kell megfelelni, hiszen ezen vállalatok hozhatják létre a munkahelyeket, a hiányzó munkahelyeket. Fontos tehát az oktatás és a vállalatok közötti együttműködés. Köszönöm. Akula úr. Annyit szeretnék mondani, hogy ez egy nagyon jó anyag, a szakképzés fontosságát hangsúlyozza, az első pont különösen lényeges, de az az érzésem, hogy egy nagyobb képet kellene kapnunk az Európai Parlamentben, egy szélesebb horizontot, hogy a struktúrákat lássuk, most nagyon merevek a struktúrák. Ezzel kapcsolatban csak egy példát említek röviden. Én is együttműködtem a kreatív gazdasággal, a két vállalattal, az egyik 30, a másik 70 munkatársat, most meg 70 munkatársat foglalkoztat. Tehát így kellene ezt Spanyolországban is csinálni. A gond az az, hogy az Egyesült Államok 550 millió ö, ö, eurót kínált, Kína is komoly összeget ajánlott fel, ha ott ezekben az országokban folytatják a munkát, tehát az Európai Unióban szóltunk az alternatívákról, a bizottsággal is tárgyaltunk, és két tanácsadót találtunk, akik ebben segíthetnek, és akkor az unió programjaiból kaphatnánk 3-4 millió eurót, ugyanis ezek a struktúrák ma oda vezetnek, hogy ezek a növekedésben lévő üzemek átteszik valahova máshova a székhelyüket, nem maradnak itt. Ez egy nagy strukturális probléma, amit meg kell oldani hogy azok, akik növekednek, biztosítsák, biztosítva tudják a tartós finanszírozást. A bankoknál ez megvan, csak éppen az üzemeknél nem és hát ezek foglalkoztatják a fiatalokat, és én aggódom, hogy el fogjuk veszíteni ezeket a munkahelyeket, és nem lesz munkahely, már csak támogatás lesz, és eh, hogyha a szakképzést ilyen fontosnak tartjuk, akkor annak oda kell vezetni, hogy új munkahelyek legyenek, innováció legyen, és ez eh, növeli az értéket. Itt eh, aggódunk mi, tehát ezért van szükség a nagyobb összefüggésekre az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatban, hogyha ezek a jól menő vállalatok őket nem tudják támogatni, akkor ez nem fog megoldódni ez a probléma. Egyébként összességében, ahogy mondtam, amit szerepel a képzéssel kapcsolatban a tervezetben, ezek nagyon fontosak, azonban nem szabad a holisztikus megközelítést elfelejteni. A, együtt kell dolgoznunk a bizottsággal és a tanácssal, és így tudunk új koncepciót kialakítani, egy új kultúrát. Köszönöm. Tavares kollega. Köszönöm, elnök asszony. Igen. A legtöbb témáról már beszéltünk, az előző vitában is, úgyhogy én most csak a finanszírozással akarok foglalkozni. A jó akarat demonstrációja az együttműködési készség a tagállamok között, hát ez mindig üdvözlendő, ez mindig jó, de el kell gondolkozni, hogy milyen eszközök vannak már meg. Ott van az EIB, Miután megkezdődött a válság, az Európai Beruházási Bank a válság országokban, az úgynevezett PIX országokban gomoly összegeket fektet be, és most azok kapják a kevesebbet, akiknek a, erre a legnagyobb szükségük van az Európai Beruházá, Befektetési Bank, Beruházási Bank természetesen őrzi a, a AAA minősítést, és jó lenne, hogyha lenne egy ügynökség a beruházási bank mellett, amely, és akkor a befektetések, beruházások ezen az ügynökségen keresztül futhatnának, és ennek ez komolyabb támogatást adhatna Görögországnak, Spanyolországnak, Portugáliában, és a jövőben ez egy olyan ügynökség lenne, hogy a PIX országokkal ellentétben biztosítaná a forrásokat, hogy elősegítse a fiatalok munkanélküliségének a csökkentését. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon pozitív vélemény, és támogatni is fogjuk. Köszönöm, Szkovia kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is ezt a rendkívül eh, értékes előadást. Már elhangzott, hogy a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem kiinduló pontja az, hogy jobb legyen az oktatási rendszer. Én magam is olyan országból származom, ahol rekordszintet üt meg a fiatalok munkanélkülisége, és hát sajnálatos módon az oktatási rendszerünk nem kifejezetten jó, ami például az olasz egyetemek minőségét illeti, és ami a fiatalok felkészítését illeti a e, munkavállalásra. Európai szinten ebből a szempontból sereghajtók vagyunk. Mindenképpen szükség van arra, hogy e, jobban egyeztessük az elvárásokat, hogy e, jobban egyeztessünk az egyetemi képzések és a munkaerőpiacra való felkészülés tekintetében egymással. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon sok kiváló szakmai felkészültséggel rendelkező fiatalt fogunk előkészíteni a tudományok területén, de nem lesz megfelelő munkahelyünk ezen rendkívül jól képzett fiatalok számára. Nagy megelegedettséggel hallottam, hogy szükség van a duális képzésre is de hogy a kollégák is elmondták, arra van szükség, hogy az elméletet végre is hajtsuk. Nem szabad, hogy ez csak elméleti szinten fogalmazódjon meg. Hogyha megnézzük egy olasz vagy más országban képzett jogász helyzetét, akkor válhat csak ügyvéddé, hogyha például az olasz jogképzés területén a diplomások lehet, hogy egyszer sem mennek el a bíróságra, csak azután, hogy már megkapták a diplomájukat. Tehát rendkívüli módon hiányzik az oktatás és a munkahely közötti kapcsolat. Ami a fiatalok képzését illeti, több tagállamban rendkívül megterhelő az adó rendszer, és ezért a fiatalok nem vállalkoznak arra, hogy vállalatokat alapítsanak, vagy hogy a munkaerőpiacon saját maguk önként induljanak el. Sajnos a fiatalok vállalkozását egyáltalán nem támogatják ezen rendszerek, és a jelenlegi helyzetben a megszorítások között tudjuk, hogy nagyon sok országban nagyon sok fiatal komoly pénzügyi megszorításban él, és közben azt kérjük a fiataloktól, hogy legyenek kreatívak, legyenek meg a képzettségeik, közben nincsen lehetőségük arra, hogy a munkaerőpiacon helyet találhassanak maguknak. Ezért nagyon fontos ezen a területen fellépnünk, és a mostani jelentésnek is nagy szerepe lehet ebben. Azt gondolom, hogy ez lenne az iránymutatás, amelynek alapján a munkánkat folytathatnánk. Köszönöm, négy gyors megjegyzésem lenne, és utána lenne még egy megjegyzésem az előadó felé. Rendkívül kiválónak tartom az ön érvelését, hogyha ezt így kimondhatom, hiszen én csak egy kollégája vagyok, de rendkívül reális, és ezt láthatjuk, hiszen ön nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik a közélet területén, és ez rendkívül fontos számunkra. Köszönöm. Nos, a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban az első észrevételem már elhangzott Skúria úr hozzászólásából, hogy elsősorban az oktatással kell foglalkoznunk sürgősségi jelleggel, hiszen több tagállamban elavult, az oktatási módszer nem tükrözi a gazdaság igényeit, és ezért még nagyobb a munkanélkülek aránya a fiatalok között. Második észrevételem. A fiatalok munkája nem különíthető el a gazdasági helyzettől annál inkább kielégítő a fiatalok munkája, minél nagyobb a növekedés. Tehát, hogyha a vállalatoknál sok a megkeresés, tehát ezért kell a munkakörülményeket reformálni, ugyanakkor ösztönözni és minden lehető eszközzel keresni a versenyképesség növelését a szolgáltatások és a termékek területén, hiszen globalizált piacban működünk. Harmadik megjegyzésem. mindenképpen, és erre egyre többen ráébrednek, megfelelő ö, politikai költségvetése van szükség, ugyanakkor lassítani kell a megszorításokat, és ez kiderült ö, az megfelelő, ö, koncentrált eszközzel működő európai politikákból is. Negyedik észrevételem. 2008 éte láthatjuk, hogy a ö, a gazdaság, a monetáris, a fiskális és a szociális területek a politikában nem egyensúlyban szerepelnek, és ezt ki kell igazítani, hiszen eddig soha nem láttunk olyan helyzetet a 30-as évek óta Európában, hogy a fiataloknak bizonyos országokban több mint a fele nem kap munkát, és 30-32 évesen ezen fiatalok hihetetlen elkeseredett helyzetben találják magukat ebből ki kell lépnünk, hiszen mi persze egyfajta ö, olyan szerv vagyunk, amely a gondolkodást próbálja előre léptetni, és megfelelő politikai egységre van szükség a gazdasági kormányzás területén. Fontos tehát gyorsan működőképes rendszert kialakítani. Tavares kolléga megjegyzésére reagálnék, hiszen hát valóban egyszerűen el sem hisszük, nem hiszünk a szemünknek, hogy az Európai Beruházási Bank fél befektetni, mert attól fél, hogy utána a hitelpiacokon nem lesz majd megfelelő a helyzete. Hát ez egyszerűen hihetetlen. A politikusoknak fel kell vállalniuk a felelősségüket, és lépniük kell. Köszönöm, elnök asszony. Pana Panajota, kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, először is szeretnék gratulálni Delvalle kollégának kiváló munkájáért és az ajánlásokért. Teljesen egyetértek vele. A hangsúlyt a szakképzésre kell helyezni azért, hogy jobban megfeleljünk a munkaerőpiac igényeinek. És ez kapcsolódik a reform igényeihez is az egyes tagállamok oktatási rendszerében. Szeretném felhívni a figyelmüket három alapvető kérdésre. Ezen pontokat bele lehetne venni az isteni anyagba is. Először is az eddig soha nem ismeretes kihívást kellene kiemelni a globalizált világban. Ebben a helyzetben az akadémikusoknak, a tanároknak is alkalmazkodniuk kell ezen új helyzethez az új technológiákhoz. Azt gondolom, hogy így a fiatalok is megfelelő ismeretekhez juthatnak, és így sokkal versenyképesebbé válhatnak, és jobb perspektívákkal rendelkezhetnek a munkaerőpiacon. Másodszorban nagyon fontos az ismeret háromszöget, oktatás, üzlet és tudomány kérdését a térségekben előterjeszteni, terjeszteni. hiszen 200 ezer új fiatal munkanélküli kerül Európában a munkaerőpiacra, vagy hát szorul ki onnan, és ezért nagyon fontos, hogy a kutatás és az informatika területén megfelelő lehetőségeket nyújtsunk. A tagállamoknak az oktatási rendszerükben úgy kell kialakítani az oktatási programokat, hogy a mérnöki szaktudományokat, a technológiát és ezen területeket erősítsék, és így tegyék, könnyítsék meg a fiatalok munka, munkához jutását. Ami pedig az oktatási programokat és oktatási megközelítést illeti, meg kell változtatni a megközelítést és az az európai vállalkozók félelmén kell javítanunk, hiszen attól félnek ezen fiatalok, hogy nem lesznek, nem lesznek sikeresek a munkaerőpiacon. Következtetésként szeretném elmondani, hogy hosszú távú megoldásokat kell keresnünk. A fiatalok nem szabad, hogy csak megfigyelői legyenek az általunk javasolt eszközöknek. Fontos, hogy ők valóban részt is vegyenek ezen reform folyamatokban a képzésre és az ágazati politikákra vonatkozóan. Köszönöm. Köszönöm Santiago. Köszönöm szépen, Santiago. Köszönöm szépen, Doris elnök asszony. de Valia jelentésre szeretnék reagálni. Szerintem igenis itt konkrét dolgokat kell megfogalmazni egyes témákkal kapcsolatban. Oktatásról beszélünk, igenis, én is örülnék, hogyha sikerülne az oktatási rendszert átalakítani Spanyolországban. Ez egyébként többször elhangzott már, ez a bizonyos szakképzés, a duális szakképzés, ez egy értékes dolog és ami elhangzott, az fontos, és ebben az összefüggésben több kolléga hangsúlyozta már, és én is ezt szeretném kiemelni. Fontos, hogy a következőkre tegyünk javaslatot. Szerintem egyértelműbben ki kell mondani, hogy a fiatal vállalkozókat is támogassuk. Szerintem ez is egy rendkívül fontos felvetés. Azt látom, hogy a fiatalok Spanyolországban köztisztviselők akarnak lenni, egy nagy biztosítónál, a banknál akarnak dolgozni, de hogy a saját vállalkozás kockázatát is vállalnák, ez nem túl ö, vonzó számukra, tehát egy mentalitásbeli kérdést is megfigyelhetünk itt, amit a kolléganő az imént említett, és ezt is el kell kezdeni már a, az oktatáson belül. Ne a köztisztviselői státusz legyen az, amire törekszünk. A foglalkoztatás máshol történik, vállalatoknál kevesebb bürokrácia van szükség. És hát a vállalatok megalapítása nem lehet annyira bonyolult, mint ahogyan ezt néhány országban, mint a hazámban is, ezt megfigyelhetjük. Ezt egyszerűsíteni kell. Aztán még valami, amit talán kevésbé érintettek az előttem szólók, megfelelő munka jogra van szükség. Szerintem a fiatalok munkanélküliségének problémája a munkajogra is visszavezethető. A Franco diktatúra idején bizonyos alapjogokkal nem rendelkeztek a munkavállalók, nem, nem volt szakszervezet, nem sztrájkolhattak, stb. Ökre megszületett a demokrácia, és akkor elismerték ezeket az alapjogokat. De Franco idején Másrészt az is előfordult, hogy túlságosan védték a munkavállalót, szinte senkit nem lehetett elbocsátani, és ezeket a privilégiumokat a demokrácia aztán átvette. Mi volt az eredmény? Az eredmény az volt, hogy vannak fél éves munkaszerződések a fiatalok számára, válságnál pedig mit tudtak tenni? Hát ezeket bocsátották el. Azokat, akiknek határidős szerződésük volt, tehát hat hónapos szerződésük. És ez a fiatalokat érintette nyilvánvalóan. Tehát ha tényleg meg akarjuk változtatni a helyzetet, akkor sok mindent meg kell változtatni. A, a hosszú távú határidős szerződésekkel nincs nagy baj, hanem a fiatalok éppen rövid idejű szerződéseket kötöttek, mert erre kényszerítették őket. Itt kell tennünk valamit, hogy mindenki ugyanabból a helyzetből induljon ki, tehát egyenlő esélyeket tudjuk biztosítani. És hogyha a gazdaság némileg fejlődőképes, akkor mindenkinek biztosítsuk a, az azonos esélyeket. Tehát Dániában például kiváló és eredményeket értek el a rugalmassággal a munkaerőpiacon. Ilyen, ilyen módon is lehet munkahelyeket teremteni. Köszönöm szépen. Várnai Tamás a bizottság részéről. Jól mondtam? Nincs itt? Hölgyem, parancsoljon! Fjellera Perotto vagyok, a szoktatás és Kulturális Főigazgatóságról. Természetesen egy, nagy részt egyetértünk a vélemény tartalmával, és komolyan veszük azokat a javaslatokat, amelyeket itt a szakbizottságban megfogalmaznak, és hát egyetértünk azzal is nagyjából milyen fellépésekre van szükség. Osztjuk azt a megződést is, hogy az oktatás rendkívül fontos szerepet játszik a szakképzés is a foglalkoztatás területén. Ezek a legjobb biztosítás, tehát egy jó szakképzés a legjobb biztosítás a munkavédelemmel szemben, a munkanélküliséggel szemben és szükség van arra, hogy a korai iskola elhagyást csökkentsük, erre pedig kiváló lehetőség egy megint csak a szakképzés. Itt fontos szükség van, fontos lehetőségek nyílnak meg, bizonyos sérülékeny csoportokkal is külön foglalkozni kell, tehát megint csak bizonyos csoportokon belül nagyon gyakori a korai iskola elhagyás, aztán a mobilitás, a tanulási mobilitás kérdése is nagyon fontos, és konkrét, meg általánosabb végképzettségeket is közvetíteni szeretnénk. Például a nyelvtanulás egy általános dolog, amit erősíteni kell, és az új oktatási és szakképzési programot is azért indítottuk, hogy az egyének jobban tudjanak tanulni, és osztjuk azt az aggodalmat, amit megfogalmaztak, amiket eh, a költségvetési csökkentések okoznak, ez egy fenyegetést jelent. A tagállamokhoz fordult az Európai Bizottság, hogy differenciált módon alkalmazzák a konszol, az áll, háztartási konszolidációt, a költségvetési konszolidációt, eh, igenis a foglalkoztathatóságot erősítsék, az ilyen jellegű intézkedéseket nem szabad csökkenteni, és ide tartozik a szakképzés is, a kommunikáció területén is újra kell gondolni az oktatást, vitákat kell indítani európai szinten, de nemzeti szinten is, a tagállamok szintjén, hogy hogyan finanszírozzák az oktatási és szakképzési rendszereket, hogyan tudják a hatékonyságot javítani, például olyan időszakban, amikor ö, szűkösek az anyagi erőforrások, hogyan lehet ilyen körülmények között a minőséget javítani, aztán az aggájaikat osztjuk, hogy ö, hogyan tudjuk javítani a szakképzést, hogy hogyan tudjuk a megfelelő szakmákat kiválasztani, amelyekkel a munkaerőpiacon a legjobb lehetőségeket találják, és hogyan tudjuk az átmenetet az iskolából a munkaerőpiacra a legjobban biztosítani javítani kell a felsőbb szintű oktatás minőségét is, nem csak a szakképzésről van szó, hiszen kiválóságot kell teremteni, biztosítani, és ez is a jobb foglalkoztatóságot biztosítja. A minőség megint csak az, a felsőoktatásban is az, amire törekedni kell. Támogatjuk az önök elvárását, hogy megfelelő elismerést biztosítsunk a szakmák területén európai szinten, hiszen ezzel elősegítjük a tanulási és a munkavállalási mobilitást. Így jobban lehet alkalmazkodni a munkaerőpiac szükségeihez, és a foglalkoztathatóságot európai szinten tudjuk erősíteni. És értékelni kell az eredményeket az informális oktatásban is, és a Természetesen a továbbképzésnek, a munkai továbbképzésnek is nagy szerepe kell, hogy legyen. Támogatjuk azt, hogy felszólítsuk a tagállamokat, hogy megfelelő rendszereket alakítsanak ki, és biztosítsák ehhez a megfelelő finanszírozást is, amikor a szakképzésre van szó, és ragadják meg azokat a lehetőséget, amiket például a szociális alap kínál és a régiók szintjén kell alaposan megvizsgálni, mire is van konkrétan szükség, de ez is többször elhangzott ma délelőtt. Azzal szeretnék a végére érni, hogy holnap, május 29-en az Európai Bizottság elfogadja az ország specifikus ajánlásait, és ezek jó részt azokat a témákat fogják felvetni, amelyek itt ma is elhangzottak. Itt most abba hagyom. A foglalkoztatási szakbizottságtól a kollégám jelen van, nem tudom, hogy ő kíván erre még reagálni. Köszönöm. Nem hiszem túl sokat, már nem, kell, nem hiszem, hogy túl sokat kell még elmondani ez a kapcsolatban, tehát nem kíván hozzászólni. Ez nem nagy igazságtalanság, hogyha nem kap szót. Jó, akkor köszönöm szépen. Delvále úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. önnel kezdem. Lehet, hogy valamilyen félreértés alakult itt ki közöttünk. Ezt akartam még egyszer tisztázni. Azzal kezdtem az imént, hogy egyetértek önnel az elméletben, ami az ördögi kört illeti, és ezt még egyszer aláhúzom ezúttal. Azt is elmondtam egyébként, hogy milyen akadályok vannak hiszen ilyenek vannak a Bundestagban való elfogadással kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy nem támogatom Merkel kancellárasszony kezdeményezését, nem, csak azt akartam mondani, hogy vannak megfelelő demokratikus előfeltételek, amik jók is, és helyes, hogy vannak ilyenek, de vannak. És hát nyilvánvaló, ez a helyzet az előterjesztéssel a Bundestagban, amit éppen taglaltam, tehát elhúzódhat a dolog, ami sajnálatos. Ennyit kívántam csak mondani, Egyébként a kancellár asszony tervezett egy konferenciát, viszont ez csak a Bundestag nyári szabadsága után kezdődik. És van itt nagyjából egy konszenzus, ahogyan én látom, és az a frakciókon átnyúlóan létező konszenzus, vagyis bizonyos intézkedésekben egyetértünk, amelyekkel a fiatalok munkanélküliségét tudjuk leküzdeni. Köszönöm. Vagyis a kollégák hozzászólásaira reagálnék, bár egy néhányan már nincsenek jelen. Sánchez Schmidt kolléganő még jelen van, természetesen mindenben támogatom, ami ön részéről elhangzott, nem kétséges, amit mondott, Takula úr már elment. Azt is támogatom, amit ő mondott, a megfelelő konszenzust kell kialakítani. Fontos dolog, jó dolog a konszenzus. Tavares úr, ami a finanszírozást illeti, az természetesen egy alapvető kérdés, de azért nyíltan kell beszélnünk erről. Az Európai Beruházási Bank is fontos, és valahogy ez nem eléggé derült ki eddig. lehet, hogy módosítókkal, vagy kompromisszumos módosítókkal ezt be lehet nevezetni. Én támogatnám adott esetben, hogy az EIB-t, az Európai Beruházási Bankot is megemlítsük. Odessos, mint név, pedig kiváló. Skuria kolléganő, ez rendkívül fontos, hát hogy javítsuk az oktatási rendszert, ebben szerintem mindenki egyetért itt a bizottságban a duális rendszer, ez persze olyan dolog, amit mindenki szeretne, és akkor a fiatal emberek számára az ösztönzők kidolgozása, itt az rendszeren keresztül ez is fontos. Teljesen logikus egyébként. Számos országban most az a helyzet, hogy az adórendszer nem igazán támogatja a fiatalok vállalkozás alapítását. Szerintem ezt meg kéne változtatni. Kavada úr, ezt már személyesen is elmondtam neki, mielőtt elment volna. Külön köszönöm neki a baráti szavakat. Kavada úrhoz még azt szerettem volna elmondani, hogy nem csak a fiatalokat látjuk így elszigetelten, van egy kapcsolat az Európa a munkaerőpiacon, a fiatalok meg a többiek között. Nem lehet itt éles határvonalat húzni. Kavada úr egyébként azt is elmondta, hogy nincsen igazán költségvetési irányítás, kormányzás, de hát ez a probléma van, csak ne, talán nem itt kéne megvitatni. 60 év unió után eljutottuk egy olyan pontra, ahol a helyzetet még javítani kell. Aztán Kavada úr még valamit mondott, Tavares úrra reagálva. Hogy egy kicsit a kígyó a saját farkába harap. Igenis, ott érdemes lépnünk, oda érdemes koncentrálnunk, ahol tényleg eredményt tudunk elérni és természetesen amit Panajó kolléganő mondott, jó, ez helyén való, a feladatok elől nem, lehet, nem szabad elmenekülni, és még egy részletkérdés, nekem is vannak a tanárok a családomban. A tanároknak is alkalmazkodniuk kell a fejlődéshez. Erre képesnek kell lenniük, hiszen a fejlődés nem állítható meg, az új módszereket integrálni kell. És elhangzott az is, hogy a vállalkozói szellemet is erősíteni kell a fiatalok körében. A félelmet le kell építeni a vállalat alapítás előtt. És könnyebb is kell tenni persze adóügyi szempontból, hogy vállalatokat alapítsanak, tehát nyilvánvalóan, hogyha ezt megteszik, akkor a félelem egy része úgyis eltűnik. Fiszánsz kolléga, jó, persze szükség van a munkaerőpiac reformjára, ez kétségtelen. És a Franco időszakot is említette, erről sok mindent lehetne még elmondani. Fontos dolog, hogy történelmileg is megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, és ebből vezessük le a fontos döntéseinket, és így lehet akkor jogot alkotni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy témát nem vetettek fel. Egy témáról nem beszéltünk, a nyelvtanulásról Mit gondol, hogy nálunk például Németországban hányan tudnának dolgozni, mert van munkahelyajánlat, csak nem tudják elfogadni, mert nem tudják a nyelvet. Tehát sokkal jobban kell figyelni arra, hogy a fiatalok nyelveket tanuljanak, nem feltétlenül németül, de ebben az esetben például ez adja magát. Egy olyan nagy ország, mint Németország, több munkahelyel tud szolgálni, pláne, hogy rossz a demográfiai helyzet, és nagyon jó lenne, hogyha azt mondanák, hogy hát akkor németül tanulok, mert ott biztos találok munkahelyet. Nem azért, hogy elmenjek Spanyolországból, visszatérhet, de hát rövid egy ideig tudott munkát végezni. Tehát ez fontos. Akkor 12-ig kell majd benyújtani a módosítókat. Most lezárom az ülést, és 15 óra 30-kor a szavazással kezdünk, és most jön a koordinátorok ülése, tehát 15.30 szavazás. Kérem, ha most elhagyják mindannyian a termet, akkor gyorsan lezavarjuk a koordinátorok ülését. After Yeah? <laughs>